Can, can members please take their seat? Kedves képviselő társak, foglaljanak helyet, hogy elkezdhessük az ülést. I'm just looking, have we got anybody from the EPP? Azt nézem, hogy van-e valaki, aki a néppártot képviseli itt a teremben. Well, okay, let's vote everything on block. Jó, akkor szavazunk mindent blogban. Um, block. I will, I rendkívül lenyűgöző témáról fogok beszélni. Elnézést, de neked kellene itt elnökölni, mert én vagyok az előadó. Van-e valaki, aki ügyrendi kérdést szeretne fölvetni? Bizonyára tudják, kedves képviselőtársaim, ez egy olyan vélemény, amely a delegált aktusokkal foglalkozik az új komitológiai eljárás keretében, és vannak javasolt módosító indítványaink, illetve kompromisszumos módosító indítványaink, de úgy gondolom, hogy nagyjából mindenki egyetért, úgyhogy talán meg is találom őket. Right, they're on, they're on, they're on the voting list. Um, Rajta vannak a szavazólistán, tehát a kompromisszumos módosítványok, a hatos, van egy kiegészítés a végén, hogy minden területen az alap act az irányelv lesz, és ezt konkrétan meg kell fogalmaznia a célokat a delegált aktusok vonatkozásában, és a feltételeket is meg kell szabni process, the next oral amendment... Csak hogy tisztázzuk a helyzetet, a következő szóbani módosító a negyedik bekezdésben van, ennek a végleges formája pedig rámutat arra, hogy a szerződések semmiféle feltételt nem szavaznak meg a jogalkotói határozatok vonatkozásában delegált aktusok témakörben. A minimális általános feltételeken túl, amit minden jogi aktusra alkalmazni kell. Úgy gondolom, hogy a két szóbeli módosítóval egyetértünk. A többit majd együttesen adjuk be. Nem tudom, hogy itt van-e valaki, aki bármi kérdést szeretne föltenni erről. Ha nem, abban az esetben, ha általános az egyetértés, mert már elég sokat foglalkoztunk vele, e-mailekben. Jó lenne, ha blogban szavazhatnánk, ha majd szavazásra kerül sor, és a titkárság valószínűleg majd a hiányzó koordinátorokkal felveszi a kapcsolatot ebben a témában. Úgyhogy ezzel áttérhetünk érdekesebb témákra, bár nem mondanám, hogy ez haszontalan volt, és nem volt fontos. Jöhet a jelentés tervezett megvitatása, a CARD3, Alin McCartney következik. Arin McCartney következik. Kedves kollégák, remélem, hogy volt lehetőségük áttekinteni a javaslatot. Két vitánk is volt ezt illetően. Próbáltam felvetni az ott elhangzott gondolatokat, és természetesen az árnyék jelentéstevőkkel és bárkivel nagyon szívesen átvitatom még egyszer a dolgot. A kiinduló pont ugyanaz. Ezzel a direktívával azért foglalkozunk, mert a kockázati modellek azt mondják, hogy magasabb tőkére van szükségünk, és hogy nagyon komoly problémákkal közt a pénzügyi piac a válság idején. Uh, ha megnézzük, hogy mi a javaslat, akkor én elsősorban jogalkotóként a közérdekét kell, hogy képviseljem. És természetesen siket beszéltünk erről, a médiában is sokat hallottunk, és az előző két eszmecserén is sok minden elhangzott. Szerintem mindenki egyetért, hogy stabilabb banki rendszerre van szükségünk, a díjazási politikák nem kell, hogy ösztönözzék a kockázatvállalást. A mi célunk az, hogy lefektessük az alapszabályokat hosszú távra. Nem az a lényeg, hogy egy szuperadót vezessünk be, vagy betömjük a lyukakat, hanem tényleg hosszú távra kell, hogy jogi aktusokat elfogadjunk. Tehát a g 20 által elfogadott pénzügyi stabilitási tanács javaslatait követem, amit a G20-ak elfogadtak, azoknak pont az volt a célja, hogy a kockázatvállalásnak véget vessenek, és hogy a kezelést ösztönözzék. Ha nem akarnak részletekbe menni, akkor az FSB ajánlásoknak megfelelően állítottam össze a dokumentumot, hiszen szükség van arra, hogy pontos megfogalmazással éljünk, és majd látni fogják, hogy bizonyos helyeken módosítottam is, ha erre szükség volt az érthetőség kedvéért. A Financial Services Boardnak a következők a megállapításai. A bónuszokat csak hosszú távon mind a köznek, mind a cégnek hasznot hajtó tevékenységért kell adni, arányosak kell, hogy legyenek, és ne legyenek magától értetődőek. Ezek az európai direktívának az alaptételei, de azért még mindig a cégek döntenek a bérezési politikájukról, illetve a nemzeti felügyeleti szervekről, illetve az elvek betartásáról de mondom, felkaroltam az FSB-nek az ajánlásait. Hagy adjak egy rövid áttekintést az elvekről. Néhány elvet természetesen már a tanács is bead, elfogadott. Tehát a bónuszokat nem lehet magától értetődőnek venni. A cég stabilitása prioritás, ezért a tőke alapot erősíteni kell, a bónusz 50%-át legalább részvényben kell kifizetni. Itt a 2009-es tanácsi ajánlásokat vettem figyelembe, amely azt mondja, hogy legalább három évet kell, hogy feleleljenek. Láthatják, hogy nagyon sok bank önmagukra érvényes viselkedési kódexet vezetett be, figyelmembe kell venni az adott termék business cycle-jét. Szerintem ez nagyon fontos. Én betoldottam ide a business cycle kifejezést. Az arányosságot figyelembe kell venni, ha valaki nem megfelelően dolgozik. 60%-át a nagyon nagy bónuszoknak el kell eh, halasztani, legalább egy három éves periódusra és azt is javasoltam, hogy az elnök és a szakbizottsági tagok ne igaz ügyvezető igazgatók legyenek, azért, mert az USA-ban például az a szabály, hogy egyik tag sem lehet ügyvezető igazgató. Okay. Um, firms must publicly... A cégeknek közzé kell tenni a bérezési politikájukat, ezt is az FSB szabályzat írja elő, ezen kívül business unitokra lebontva kell közzétenni ezt a kimutatást, hogy megérthessük, hogy milyen bónusz mihez kapcsolódik. Például ezen a héten egy fő európai bank bejelentette, hogy 2,2 milliárd bónuszt fizetnek a nem specifikus kockázatvállalási tevékenységekre, pedig pont ezt szeretnénk tudni, hogy miről van itt pontosan szó, miért kapták a bónuszt, ki kap ekkor összeget, milyen tevékenységért. A bizottsági ajánlásoknak megfelelően, a 204993-asnak megfelelően személyi szintre lebontva kérjük ezeket az adatokat, ha bankigazgatókról van szó, ezen kívül két terület. Itt élesebbé tettem a megfogalmazást. A Financial Services Board azt mondja, hogy külön intézkedéseket foganosított a megmentett bankok számára, például az USA-ban, az USA hatóságai felügyelik az igazgatók bérezését. Tehát az 53-asban a kondicionalitásokat fektettem le, és még egyszer én nem azt mondom a bekezdésben, hogy plusz bónuszra van szükség, hanem azt mondom, hogy a bónusz attól függjön, hogy hogyan építi a bank a tőke alapját, és hogyan fizeti vissza az adófizetőknek a pénzét. Persze ez csak átmeneti intézkedés a bankok számára, hogy adófizetőktől támogatást kapjanak, hogy segítsek a bank túlélését. Nem hiszem, hogy beleegyeznénk, hogy ha a bankoknak vesztesége van, akkor majd mi ezt fizetjük, ők meg bónuszokat fizetnek ki maguknak. Ez ellentmond az FSB-nek másodszorban. Én még kiegészítettem még egy dologgal az FSB javaslatokat. A bónusz legyen arányos a fizetéssel. Tudom, hogy sokan nem értenek egyet ezzel, de valahogy azért definiálnunk kell az arányosságot. Mit értünk ez alatt? a holland modellt másoltam le, van egy saját banki kódexük, nem lehet a bónusz több, több mint a havi bér. Ez egy arányossági intézkedés, amit mindenki megérthet. Ez az 55-ös módosítóindítvány. Tehát a teljes fizetésnek az 50%-át, éves fizetés 50%-át nem haladhatja meg a bónusz semmilyen esetben. Mm, csak szerettem volna kézzel foghatóvá tenni, hogy mit jelent az, hogy arányos. Nagyon nehéz ezt kompatibilisíteni az FSB ajánlásaival, mi szerint egyáltalán ne fizessenek ki bónuszt Sok esetben ugyanis a teljes bér a bónuszokból áll össze, bizonyos bankoknál, ezért aztán vannak olyan egyetek, akik nagyon függnek a bónuszoktól, és így nem törjük meg a bérezés és bónusz ördögi körét. Ezen kívül azt is javasoltam, hogy nemzeti felügyeleti testületek benchmarkingot is végrehajtsanak, Supervisors benchmark uh, and uh... tehát javasoltam, hogy különítsenek el egy bizonyos határt a saját tagállamaikban. Ezen kívül ezt az információt át kell adniuk az európai felügyeleti szervezeteknek, hogy az Európai Unió szintű benchmarkingot is megszabhassák, hiszen nagyon fontos az EU szintű munka. Ez természetesen egy teljesen új politika, egy olyan terület, ahol kiigazításokra lehet szükség a jövőben. Ha most megnézem a tőke szükségleteket, kollégák, nagyon kevés módosító indítványt adtam be ezzel kapcsolatban, de mi egyszerűen a bázeli tőke előírásokat vettük bele a szövegbe. Értem, hogy a bankokat ez nyugtalanítani fogja, értem, hogy sok más embert is, és tudom, hogy a bankok azt mondták, hogy 2012 egy türelmi időt szeretnének, de most a bankok azt mondják, hogy túl sok tőkét kívánnak tőlük, ezért aztán a bázeli javaslatokat újra kalibráljuk. Én nem javaslom, hogy a bázeli ütemtervet lelassítsuk. Szerintem ehhez keményebb bizonyítékokra lenne szükség. Az Európai Unió aláírta, hogy ezeket a szabályokat a gyakorlatban megvalósítsa, és szerintem nem fogadható el, hogy mások is késsenek a megvalósítással hiszen ha mi magunk késünk, akkor másoktól sem várhatjuk el, hogy ne késsenek. Ezen kívül nem hiszem, hogy a bázeli követelmények megvalósítása versenyképtelen helyzetbe hozna minket. Így aztán az ütemtervet illetően figyelembe kell vennünk hogy a jelenlegi leértékelt valutát kell, hogy védjék, el kell, hogy kerüljék a bankok éves kimutatásának kudarcát, így aztán további intézkedéseket kell tennünk, és meg kell akadályoznunk a bankok sikertelenségeit. arra kell fókuszálnunk, hogy a magas kockázatú kereskedelmi ügyleteket kiiktassuk. Általában véve ez a kölcsönző tevékenységeket nem fogja megakadályozni. 2009 első részében a bázeli egyezmény szerint 18 hónapja áll rendelkezésre a bankoknak, a bankok a 2009-es bevételeiknek nagy részét bevételek formájában kiosztották, ez bizonyítéka annak, hogy a bázeli egyezménynek eleget tudjanak tenni, de hogyha valakinek van olyan bizonyítéka, miszerint kiigazításra lenne szükség hogy hátrányosan érinthetné ez a kölcsönadási kapacitását a bankoknak, akkor figyelembe veszem a javaslatot. De most azt javaslom, hogy a 2010-es határidőt tartsuk be, végezzünk hatástanulmányokat, és hogyha azok azt mutatják, hogy nem megfelelő ez az út, akkor kiigazításokat végezzünk. Az alapvető változásokat, illetően a CRD 4-est, a CRD 2-ről már 2009 végére teljes jelentést kértünk a bizottságtól, és én azt mondtam, hogy Bázel csak akkor tárgyalhatjuk újra, ha a tanács és a parlament is egyetért. A leverage ráta nagyon fontos, a bérezés, ezek nem technikai döntések, hanem politikai döntések is lehetnek. Így aztán nagyon fontos, hogy a parlament felügyelje ezeket a folyamatokat. Ezért adtam be módosító indítványokat. Sanchez úr munkájának megfelelően az Omnibus egyes es irányelvvel kapcsolatban. Három területen delegált aktust javasoltam, Hogyha a bizottság az eba jel kapcsolatban javaslatokat tesz, akkor megint delegált aktusra lenne szükségünk. Ezen kívül kompromisszumos megoldást javasoltam a tanács és a bizottság között, a biztosítékokat illetően. Nagyon fontos, hogy a tranzakciókhoz előzetes jóváhagyást kérjünk. Sajnos ez túlságosan nagy adminisztrációs is jelenthet bizonyos tagállamok számára, de az új intézkedéseket meg kell vizsgálnunk, hogy a CRD 2-esben hatékonyak-e hiszen ez egy nagyon komplex rendszer. Ezt pedig további egyezmények fényében kell felülvizsgálnunk. In any case, these measures strike the right balance, I think, between the necessary flexibility. Ehhez megfelelő rugalmasságra van szükség ahhoz, hogy a jogalkotás tartani tudja a sebességet, ezért aztán, kedves kollégák, bármiféle javaslatot szívesen várok, megjegyzést az előzetes jelentés tervezettel kapcsolatban, és szívesen az árnyék jelentéstevőkkel is szervezünk majd egy találkozót, ahonnan majd továbbra is beadjuk a módosító indítványokat. Igen, köszönjük Árlén, a tolmácsok alig bírták ezt a tempót, villogott itt a piros lámpa. Az árnyék előadókhoz fordulnék, de a néppárté nincs itt. Viki, akarsz-e valamit mondani? Köszönöm. úgy gondolom, hogy ez egy rendkívül fontos jogalkotási anyag, nem csak azért, amit tesz, hanem azért is, mert egy üzenetet küld eh, arról, hogy eh, mit gondol ez a parlament a pénzügyi szolgáltatásokról. Máshol arról beszélünk, hogy eh, milyen jogalkotási tevékenységre kerülhet sor a jövőben, hogyan lehet egy bankfelszámolást a jövőben elvégezni. Most pedig mi azt, most pedig arról beszélünk, hogy mit várunk el a pénzügyi szolgáltatóktól azonnal. Éppen ezért rendkívül fontos, hogy a hatástanulmányok, a smart regulation, a jobb jogalkotás, az okos jogalkotás eh, ténylegesen megvalósuljanak, mégpedig ebben az anyagban, ebben a jogszabályszövegben azok a e, e, dolgok, amelyekről itt most beszélünk a bérezéssel kapcsolatban, illetve az értékpapírosítással kapcsolatban, illetve a kereskedelmi könyvek e, tőke tartalmával kapcsolatban, vagy tőke követelményeivel kapcsolatban, nagyon nehezen érthető, mert korábbi anyagokat is és tárgyalásokat is át kell e, ehhez tekinteni, amely a e, tőke e, követelmény irányelv alapján ismert, illetve annak a háttere. Tehát ez tényleg nagyon részletes és nagyon bonyolult. Mégis a hatása, a kihatása rendkívül komoly. Eh, sajnálatos módon eh, megfelelő hatástanulmányok nem készültek. Tavaly volt egy hatástanulmány a Bázellel kapcsolatban, amely a kereskedési könyvekre is eh, kitért részben legalábbis a kereskedési könyvek tőkéjének eh, megvizsgálásakor ugye az merült fel, hogy az eurozónán belül 2%-kal növeljék meg ezt a tőkét, eh, és aztán a Basel elkezdte vizsgálni a correlation tradingnek nevezett eh, kereskedési stratégiát, és ekkor egy újabb újabb eh, hatástanulmányról döntöttek, amely több száz kérdésből áll, és ezzel foglalkoznak most a bankok, ezt töltögetik ki. Tehát eh, a bankoktól származó információ eh, ennek az anyagnak a hatásáról rendkívül jelentős. Ugyanakkor oda kell figyelni a hatósági véleményekre is, mert a Szingapurban a Fed és a Bafin szakértői Eh, komoly aggályokat fogalmaztak meg. Abszolút konszenzus van azzal kapcsolatban, hogy a bankok több tőkét tegyenek félre eh, párhuzamos a kereskedési könyvekre, eh, illetve az újra értékpapírosításra. Egyébként több likviditásra is van szüksége a bankoknak. A kérdés valójában a végrehajtása és annak a menetrendje. Lord Mendelssohn-t idézem, aki korábban komisszár volt itt, és eh, aki egyébként eh, nekem politikai ellenfelem, de egyetértek vele. Ezt tavaly mondta, amikor a legnagyobb vállalkozások vezetőivel beszélt. Azt mondta, hogy új szabályokra van szükség, mégpedig megfelelő menetrenddel, amely már most sem kelt bizonytalanságot, és amely nem ássa alá a banknak azt a képességét, hogy a bankoknak azt a képességét, hogy megfinanszírozzák a fellendülést. Tehát ezért mondom azt, hogy oda kell figyelnünk a hatásra. A bankok azt mondják, hogy a hitelezési képességükre ennek igen komoly kihatása lehet. Egyébként Stroszkán úrtól ma délelőtt hallottuk, hogy a magánszektor újra be kell indítani, ahhez pénzre van szükség, és valójában erről beszélünk a 2020-as anyagunkban is, hogy széles sávú hozzáférést biztosítsunk, alacsony széndiokszid kibocsátású gazdaságot alakítsunk ki, és ehhez mindhez iszonyatos mennyiségű befektetésekre van szükség, amelyet a magánszektornak kell előteremtenie. Tehát mielőtt döntünk, végezzünk megfelelő hatástanulmányokat. Egyébként én nem hiszem, hogy ez a bizottság bizottság jót tesz a saját hírnevének akkor, amikor nem szervez erről a témáról meghallgatást. Én azt szeretném, hogyha a bizottságunk eh, elmondhatná azt, hogy amit mi itt csinálunk, azt az egész világra ki kell terjeszteni. Eh, hallgassuk meg a Fednek például az aggodalmait, ők nem hajtották végre a Basel 2-t. Eh, hallgassuk meg őket, megmondjuk nekik, hogy mi ebbe az irányba szeretnénk elindulni, jöttök-e velünk, ti is ezt csináljátok-e. Eh, meghallgatnám a nagyobb bankokat is, hogyha panaszkodnak, mint ahogy régebben panaszkodtak a kereskedési könyvek tőkekövetelményeire, akkor panaszkodjanak nyilvánosan. Magyarázzák meg, hogy mi a problémájuk. Ha ezeket a tőke növekedési eh, előírásokat végre akarjuk hajtani, akkor legyen annak szükségessége mögött bizonyíték, eh, hogy ők ezt elbírják-e viselni már, mint a bankok, vagy sem. Tehát ennek a bizottságnak meg kell hallgatni az érdekelteket is. A raportőr azt mondta, hogy jó érvekkel felépített, független, független véleményeket meghallgatja. Szerintem nem csak a független véleményeket kell meghallgatni. Röviden kitérnék akkor a bérezés kérdésére, erről már sokat beszéltünk. Arlin a handcuffs és parachutes kérdését megbeszélhetjük, de a nagyobb kérdések Eh, azok, amik felmerülnek, az az, hogy miért csak Európában akarjuk bevezetni, miért terjeszkedünk túl a G20-as eh, követelményeken, miért csak a bankok vonatkozásában, Noha lehet, hogy vannak olyan módosító indítványok, eh, amelyeket meggyújtottál ezzel kapcsolatban. Én magam egyébként azt mondtam, hogy ha egy tagállam eh, túl akar terjeszkedni a G20-as eh, követelményeken a bérezés vonatkozásában, akkor az legyen a tagállamnak a joga dönteni erről, ne pedig európai döntés szülessen, mert eh, ennek a tagállamnak az adóztatási hatásköreit, sőt az egész gazdaságát érinti ez a kérdés. Köszönöm szépen. Um... Köszönöm. Pascal következik. Oui, nous, nous on a une, une interprétation euh, plutôt, euh, une analyse plutôt positive du, du rapport de. Mi pozitívan értékeljük McCarthy asszony jelentését, főleg a kifizetések csomagra gondolok itt. Két dolog nagyon jó irányba mutat, nevezetesen az, hogy nincs változó fizetés a bankok vezetői számára, ezt támogatja a közvélemény illetve ami a változó értéket illeti, az összjövedelem vonatkozásában, még akkor is, hogyha vitatjuk a továbbiakban a számokat, az a tény, hogy túllépünk azon az elven, ahol láttuk, hogy milyen könnyen meg lehet ezt kerülni, a G20-aknál is megmutatkozott ez egy évvel ezelőtt, mert a bankok bizonyos technikákat dolgoztak ki, hogy ezeket az elveket kikerüljék. Úgyhogy pontosítani kell a dolgokat a szabályozás során. Ami aztán a definíciót illeti a változó jövedelem tükrében, én csak feltenném a kérdést, hogy a jövedelem változó részébe bekerülne-e az is, ami a szerződés megkötésekor kerülne pontosításra, mert ugye nagyon sok a kockázat. A változó jövedelemben van egy csomó minden, amikor az ember megérkezik, tevékenykedik, majd elmegy a cégtől. Úgyhogy meg kellene határozni a változót annak érdekében, hogy ne lehessen könnyen megkerülni. Két gondolatot szeretnék felvetni a módosítaink vonatkozásában, egy kicsit messzebb mennénk, mint az önjelentése. Az egyik a komplex újraérték papírosítás vonatkozásában, mert senki sem tudja ezt meghatározni, hogy mi ez. Senki nem igazán tudja a kockázatokat felmérni, úgyhogy két lehetőségünk van. Ha nem tudjuk értékelni, és az, a kockázatokat sem felmérni, akkor megbízunk a bankokban, hogy ők tegyék ezt meg, és állandó információval látjuk el a regulátort, vagy pedig, hát ugye láttuk, hogy hova vezetett ez, felvethetjük a kérdést, hogy válaszunk valami mást, hogy ne legyen kockázat. És így megfelelően erős korlátokat emelnénk, hogy a bankok ezeket a termékeket ne használhassák fel erre a célra. Mert mindig azt mondják nekünk, hogy a bankoknak szükségük van ezekre az eszközökre, hogy a valós, a reál gazdaságot finanszírozzák, és növekedést biztosítsanak, munkahelyeket teremtsenek, de én azt állapítottam meg, hogy amióta ezek az eszközök léteznek, a 90-es évek óta, 90-es évek vége óta, soha nem láttunk ilyen kicsi növekedést Európában, mint korábban. Amikor sokkal egyszerűbb volt a, finanszírozási rendszer, kevésbé összetett, nyilván kevesebb volt a bankok profitja, de ugyanakkor talán több volt a növekedés is. Úgyhogy nem igazán értem, hogy a finanszírozási eszközök bonyolításával hogyan lehetne több munkahelyet teremteni, hiszen tíz éve egyszerűen ennek semmiféle előnyét nem élveztük, sőt, ellenkezőleg. A kockázatokat tapasztaltuk csak az egész finanszírozási rendszerben, a gazdaságban. Úgyhogy úgy gondolom, még akkor is, ha mások nem teszik ezt, nekünk jó lenne, ha olyan pénzügyi rendszerrel rendelkeznénk, amely kevésbé lenne összetett, könnyebben lehetne értékelni, a kockázatokra jobban rá lehetne mutatni. Még akkor is, hogyha az Egyesült Államok semmit nem tesz ezen a téren, nem lennénk vesztesek abban az esetben, ha jobban a kezünkben tarthatnánk az értékpapírosítási eszközöket az európai bankok vonatkozásában. Végezetül, ami a kollaterális kereskedelmet illeti. Négy bank él ezzel a lehetőséggel Európában, csupán egy óriási bankpiacot alapul véve, ezek nyilván lobbiznak a saját érdekük védelmében, és mindannyiunkat erre ösztönöznek. Úgy gondolom, hogy a mi felelősségünk, hogy egy kicsit távol tartsuk magunkat a négy nagy bank lobbizásától, és megvizsgáljuk azt, hogy ez az eszköz vajon több előnyel jár-e, mint hátrányal, és hogyan ö, értékeljük mindezt politikai szempontból, hogy nem lenne jobb, hogyha szigorúbbak lennének a szabályok, amiket bevezetnénk, és ahogy ezt néhányan javasolták, várjuk meg az új hatástanulmányok eredményeit. Ezen kis pici ö, ö, piac vonatkozásában, amit csak négy európai bankot érint. Uh, thank you very much. I'm the shadow for the Aldi. Köszönöm, én vagyok az Aldi-nak a az árnyék előadója, tehát éppen ezért akkor most meg is adom magamnak a szót, mégpedig abban a sorrendben veszem a dolgokat, ahogy a raportőr is tette. Először is tehát az érdekes témával, a bónuszokkal és a javadalmazással foglalkozom. Ma délelőtt is hallottuk Mario Drágitól amikor arról beszélt, nagyon általánosan, általánosságban eh, arról, hogy mit csinálunk a pénzügyi válság után, azt mondta, hogy eh, nem akarunk perverz ösztönzőket adni a, a bankároknak. És valóban mi is ezt szeretnénk itt ebben a részben elérni senki nem mutatott rá, hogy a részvények is perverz ösztönzőnek minősülnek, mert van egy profit motivum bennük, e, osztalékot akarnak ugyanis elérni. E, miről van tehát itt szó? Arról, hogy e, van egy bizonyos aggodalom a társadalomban a profit motivummal kapcsolatban, és ez nem oldódik meg akkor, hogyha a bónuszokat részvényben kell kifizetni, még akkor sem, hogyha egy várakozási időszak előtt nem válthatók azok be, illetve nem adhatók el. Tehát azt gondolom, hogy erről még egy kicsit gondolkozni kellene. Nekem tetszik egyébként az a gondolat, hogy a bónusz pénzek azok valami fajta poolba legyenek összegyűjtve, és egy bizonyos ideig nem lehet hozzájuk nyúlni, nevezetesen addig, amíg ki nem derül, hogy tényleg minden rendben van. Ami a és a teljes javadalmazást is kell vizsgálni, nézni. E, nem elég e, azt mondani, hogy valami az alapfizetésnek a százaléka, mert akkor tudjuk, hogy mi fog történni az alapfizetéssel, hiszen ez történt Amerikában is, amikor a bónuszokat ott próbálták korlátozni. Tehát a teljes javadalmazásról kell e, beszélnünk. A Golden Hello-król nem tudok igazándiból mit mondani, de azt gondolom, hogy ezek közé tartoznak azok a nyugdíj jellegű, a nyugdíjra vonatkozó megállapodások is tehát tovább kell lépni. A benchmarking gondolat nekem tetszik. Nem tudom egyébként, hogy egy lépésben tudunk -e eljutni odáig, ameddig el szeretnénk. Lehet, hogy ez a benchmarking ötlet eh, segít majd ebben, de ezt is tovább kell gondolni. Szerintem üljünk le árnyék előadók az előadóval. Eh, nem régiben a Deutsche Bank bejelentett egy hatalmas bónuszt, e, tehát e, azt gondolom, hogy a bankok maguk alatt vágják a fát. E, bizonyos vezérigazgatók nem mutattak visszafogottságot abban a tagállamban sem, amelyet én legjobban ismerek, ahonnan származom és hát a hatás, az egésznek a hatása, a teljes hatása. Nem csak az irányelv hatásáról van itt szó, hanem egy csomó más dologról, mi számít core capitalnek, mi, ugye mert a hibrid most már nem érhető el, tehát nagyobb nagyobb változások vannak a, a, a nagyobb változásokra van szükség a Capital Requirements Directive 2-höz képest. Tehát ugye felmerült, felmerült, hogy a CRD 4-jel kapcsolatban, illetve a likviditással kapcsolatban tartsunk egy meghallgatást. Igen, lehetne egy, egy egy hosszabb meghallgatás, erről talán beszélhetünk ma a koordinátorok ülésén is, és hogy lehet ezt kombinálni a munkánk többi részével. Meghallgatási időpont találása, megtalálása, a feszes szavazási menetrend mellett nem lesz könnyű, de megpróbálhatjuk. Nem látom be, hogy miért ne tudnánk esetleg egy hónapot halasztani a menetrendünkön annak érdekében, hogy szélesebb jobban megbízható hatástanulmányokat kapjunk az FSB-től, Bázel-től, jobb lenne azt, hogy jobb lenne, hogyha ezek az anyagok még azelőtt jönnének be, mielőtt mi szavazunk, és nem akkor, amikor már trilógusban vagyunk, mert az kínos lehet. Egyébként pedig eh, nekünk is az a kötelezettségünk, hogy kötelességünk, hogy átlátható módon döntsünk, és a, ne a trialógus eh, zárt termében hozzuk meg ezeket a nagyon fontos eh, döntéseket. Tehát egy-két hónap miatt eh, nem hiszem, hogy érdemes eh, elrontani ezt a dolgot. Vannak dolgok, amiket eh, a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra lehet hagyni, illetve a végrehajtási aktusokra. Én magam is hiszek ebben Ugye a végrehajtási aktusokkal voltak gondok, mert ezek túlterjeszkedtek azon, amit mi az első szinten eldöntöttünk, és ezért vissza kellett őket kicsit szorítani, de talán most már jó irányba mennek a dolgok, hogyha az újságokat olvassák, akkor látják, hogy a hármas szintű bizottság olyan javaslatokat is elfogadott, amelyek hát számunkra nem elfogadhatóak, és ez nekem nem tetszik, hogy ezekben a bizottságokban e, ilyen irányba mennek a dolgok, és szinte ügynökségekké válnak eh, hatalmas hatáskörökkel. Én pedig nem akarom, hogy ilyen hatáskörei legyenek ezeknek a eh, bizottságoknak, eh, például a tárgyalási alapok vonatkozásában. Tehát mi magunk legyünk az urai a felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak, mindig mondhatjuk azt valamire, hogy nem, de nem olyan könnyű ezt utána már, miután elkészült az alapaktus, ennyire nyomon követni. Ami a komplex újraértékpapírosítást illeti, nem nagyon értem, hogy ez miért van itt, mert a CRD2-ben már a due diligence követelményekkel foglalkoztunk, és az arányossággal, a one-on-one -on -one capital charge-al is. E, így aztán nyilván nem lehet mindent azonnal e, elintézni, de az arányosság az azt is jelenti, hogy kitérünk a, a bonyolultságra, a komplexitásra, és e, amíg nem e, demonstrálják e, a megfelelő hatóságnak, hogy az elvárhatóság feltételeinek megfelelnek, ugyanúgy, ahogy a CRD2 vonatkozásában, akkor rájuk verik ezt a one-on-one -on -one capital charge-ot. Nem teljesen értem, hogy normálisan definiálva van-e, van-e egyáltalán megfelelő definíciója annak, hogy újraértékpapírosítás, eh, mit nevezünk annak, dinamikusak ezek az értékpapírok és az egész értékpapírosítási folyamat, és az, hogy dinamikus, eh, az eh, egyfajta szükségességet is jelent, Eh, ezt pedig ez az elvárhatósági előírás, ami a CRD2-vel megjelent, azt gondolom, hogy megfelelően eh, lefedi, eh, bár ezt a tanács törölte, törölné. Tehát egy review close-ra gondolok, mint ahogy az értékpapírosítással kapcsolatban is egy felülvizsgálati záradékot betettünk a, a, a CRD2-be. Ahogy a tapasztalat fényébe majd lépni tudjunk. Tehát nem csak felesleges ez az egész, mert olyan dolog definiálását várja el, ami, aminek káros és nem várt következményei lehetnek, és tényleg egyszerűen káros következményei. Ha már meghallgatást rendezünk, akkor a correlation tradingre is, erre a kereskedési stratégiára is kitérhetünk, mert én is szeretnék erről többet tudni, illetve arról is, hogy egyfajta minimum szint előírható-e. Tudom, hogy a, a, a floor meg szabásával nem foglalkozott a raportőr, de azzal is foglalkozhatunk, hogy ezt egyfajta felhatalmazáson alapuló jogi aktussal meg lehet -e oldani. Azt gondolom, hogy ezek azok a fő pontok, amelyekről én beszélni akartam, és Szilvi Gulán következő. Köszönöm, elnök asszony. Először is köszönet McCartney asszonynak, az előadónak, rendkívül mély és bátor vállalkozás volt. Hát olyan téma ez, ami relatíve keveset ö, ö, volt a középpontban, de amikor megvizsgáljuk a vállalatokat, az egyes nemzeti rendszereket, akkor taléseket. Ennek ellenére voltak visszaélések, és itt majdnem azt mondtam Vikinek, hogy hát ez érdekes, mert talán hatástanulmányokat kellene végezni, hogy védjük azokat, akik elég jól élnek, és akiknek a kockázat vállalása óriási hatással volt, és soha nem merült fel tanulmány témájaként. Úgyhogy nagyon jó dolog, hogy mindig odafigyelünk azokra is, akik nem okoztak kárt. Az első kérdés, azt hiszem, fel fog vetődni mindenütt, hogy megvárjuk az amerikaiakat, vagy sem. Vagy lépünk egyedül, vagy sem. Hát nem hiszem, hogy támogathatnánk azt az elképzelést, hogy globális a jó megoldás, vagy nemzeti jellegű. Úgyhogy, ahogy az előadó is hangsúlyozta, nagyon helyes, hogyha európai szintű szabályozókat hozunk. A második dolog, bár elhangzott, még egyszer elmondanám, a jövedelmek változó részét tényleg korlátozni kellene, azért, hogy a kockázatot is korlátozzuk, és a vállalatok dönthessenek abban, hogy a fix jövedelem részt növeljék-e a, a munkavállalóik számára, attól függően, hogy mekkora kockázatot vállalnak. Végezetül, ami engem illet, egyáltalán nem félek attól az elképzeléstől, hogy az a hat, hatóság, amit létrehozunk, elmondhassa a véleményét a benchmark vonatkozásában, ami szerintem jó ötlet, vagy hogyha azt akarjuk, hogy ellenőrzés legyen, akkor a hatóságnak igenis bele kell tudnia tekintenie a vállalatok belső életébe. Köszönöm. Okay, I, I... Rendben. Azt hiszem, hogy Viki a hatástanulmányra válaszolni akar, de majd a végén visszatérnénk. Klut úr. Jörgen, tiéd a szó. Nem? Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék Pascaltól felvetni egy gondolatot. Ő joggal utalt arra, hogy a pénzügyi piacok deregulizációja ahhoz vezetett, hogy egyenlőtlenségek alakultak ki a társadalomban, a banki szektor túl sokat keresett. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos kérdés, amit ki kellene vizsgálnunk, hiszen ez foglalkoztatja az állampolgárokat, úgyhogy ezt nagyon fontos öm, dolognak tartom. Egyébként szeretnék egy megjegyzést tenni a díjazással kapcsolatban nagyon sok állampolgár a válság után azt tapasztalja, hogy a javadalmazása csökken, vagy elvesztetik a munkájukat, vagy csökkent a díjazásuk, csak nézzük meg Görögország esetét. Ezek az állampolgárok azt tapasztalják, hogy a financiális rendszer hibáért és a banki rendszer összeomlásáért most ők fizetnek meg. Tehát a javadalmazási szabályzáson nagyon nagy a felelősségünk. Egy jó megoldást, egy okos megoldást kell találnunk a javadalmazolás, javadalmazás maximalizására. Maximalizálnunk kell, mert az emberek csak így fogadhatják el újra ezt a rendszert a szociális igazságosság szempontjából és az elfogadottság nagyon fontos, ezt én a politikai hátteremmel mondhatom, hogy nagyon fontos hozzájárul ez ahhoz, hogy az unió elfogadható, vagy nem az állampolgárok számára. Más részről úgy gondolom, hogy nagyon sok állampolgár botrányosnak tartja azt, hogy akik a válságot okozták, azok már megint jól keresnek, és megint élnek, mint halak a vízben, és viszonylag sok pénzt keresnek. És egyáltalán nem vesznek részt a válság finanszírozásában. Úgyhogy az, hogy itt most mi hogy szabályzunk, milyen módosítóindítványokat adunk be, ezt nagyon pontosan át kell néznünk. Azt hiszem, hogy fogunk is beadni módosítóindítványokat. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Udo Köszönöm szépen. Nem akarom fent, feltartani az ülést, de ez az anyag nagyon összetett. A kollégák hozzászólása is. És azt gondolom, hogy a munka módszerről szeretnénk mondani néhány szót. Most nem a tartalomról van szó, hanem a jelentéstevő munkamét módszeréről az, ahogy Arlin itt előadta az előadását egy nagyon összetett anyagról, ezt nem tartom elfogadhatónak. Én azt szeretném, hogy mindenkinek legyen ideje, hogy tanulmányozza ezt. Én a végéig figyeltem, és nem látom, hogy az ember itt hogyan őrizhetné meg a függetlenségét, hogy ne csak befolyásoljanak engem az üzleti információk, hanem hogy esélyem legyen arra, hogy utána nézhessek ezeknek. Ezért aztán szerintem korrektúrákra van szükség. Ez egy nagyon jó ötlet lenne, mert pont ott, ahol nagyon technikai ez az egész szöveg, az lenne a megfelelő megoldás a szakbizottság és a parlament számára, hogy korrektúrákkal dolgozol. Ezt támogatnám, és azt szeretném mondani, hogy a kollégák, akik bizonyos részletekkel nem értenek egyet, ők is szeretnének korrektúrákat benyújtani, ezt a munkamódszert szeretnék, csak így jöhet létre egy olyan szöveg, ami józan. Aztán a meghallgatást illetően, amit az elnök asszony említett. Persze, szakértői véleményekre szükség van. Jó, hogy meghallgassuk őket, senki sem kifogásolja azt, hogy még szakértőket hallgassunk meg, végül engedtessék meg, hogy elmondjam. Ami az újraértékpapírosítás és egyéb témákban én nem értek egyet önnel, de majd még ezt tükrözi a módosító indítványunk, amit be fogunk adni. Köszönöm. Elnök, azt hiszem, hogy Viki a kék kártyát próbálta imitálni, úgyhogy megadom neki a szót. Már szeretném mondani, hogy a tolmácsok fantasztikusak ugyan, de hallottam, ahogy Szilvi mondta a nevem, de aztán nem hallottam semmit arról, amit mondott. És especially when it's somebody saying something personal, one would quite like to know what was said. I didn't hear um, anything. Um, uh, well, uh, tehát hallottam a nevemet, hogy említették, de aztán nem hallottam, hogy mit mondtak rólam. De valami a hatástanulmányokról volt, úgyhogy köszönöm szépen ezt a javaslatot. A CRD 4-ről volt szó, azt hiszem. Nem volt árnyékjelentéstevői találkozó, úgyhogy nagyon hasznos lenne, hogyha még a határidő előtt, a módosító indítványok határideje előtt összeülhetnénk. Ha már nálam van a mikrofon, azt illetően, hogy milyen komplex az értékpapírosítás. Az, hogy egy intézménynek mi az összetett, a másik intézménynek az nem összetett. Az egyik szektorban a professzionális beruházókat szívesen látják, a másikban nem. Egyik szektorban van hát, háttértudásukban, másikban nem. De azért a Lehman Brothers-től azt, volt, azt várta volna az ember, hogy megértik az összetettségét a piacnak. Nem értettek meg, úgyhogy a CRT, hogy hogy működik. Tehát csak érzékeltetni szerettem volna mondani, hogy mi a különbség a szakértők, nem szakértők között. Eltérnek a vélemények. Elnök. Én nem tudom, én is angol nyelvű vagyok, mégsem vagyok benne biztos, hogy hallottam-e a nevedet, Viki de most Szilvinek megadom a szót. Úgyhogy a hatástanulmányt illetően mi nem csak a bankokról szóló hatástanulmányt szeretnénk látni, hanem a valós gazdaságról készített hatástanulmányt. Ez lenne a lényege. Mário Draghi is ezt mondta reggel. Szilvi, szeretné volna hozzászólni? Nem, csak a formaság kedvéért. Először is, mert úgy gondolhatja az ember, hogy a francia rendkívül összefont. Én nem beszéltem sem a CRD 4-ről, vagy 2-ről. Az egyetlen dolog, amit mondtam, az, hogy megdöbbent, hogy milyen manőverek tudják késeltetni a dolgokat azon a, a gondolaton kiindulva, hogy a valós gazdaságot a mi szövegeink alapján lehet értékelni, pedig egyáltalán nem így van, mert túlságosan ö, kockázatos a viselkedésük. Köszönöm szépen. I think that's why we're trying to punish them a bit. Um... Azt hiszem, hogy ez egy kicsit büntetésként jelent most meg. Akkor visszadnám a raportőrnek a szót. Hát, elég sok dolgot mondtak, úgyhogy majd az árnyék jelentéstevők találkozóján visszatérek a részletekre, de néhány komoly megjegyzés, amit Viki tett. Mindenki szeretne hatástanulmányt, mindenkinek más az érdeke. Vannak olyanok, akik azt szeretnék tudni, hogy negatív vagy pozitív hatás lesz. Mások azért kérik ezt, mert szeretnék kicsit hátráltatni a folyamatot. És Viki érveit már hallottam. Sokszor hallottam a bankok lobbizá, lobbistái, mikor eljönnek a hivatalomba. Tudom, tudtam, hogy fel fogják ezt vetni. Persze ezt meg kell hallgatnunk, de azért más kérdésekkel is kell foglalkoznunk, ezért kell az egyensúly. Nem igaz, hogy ne lett volna hatástanulmány. Voltak hatástanulmányok, sőt, a bankokat is teszteltük You have to be very careful not to add on more impact assessments simply because, you know, we want... Tehát, ha valós érvet hangoztatnak, akkor nyitott vagyok rá, hogy a Zánok is mondta, a valós gazdaságot illetően természetesen ezekkel foglalkoznunk kell. De a bankokat nem a trading és az értékpapírosítás és a CRD aggasztja, hanem a CRD 4-es. Általában véve az a vélemény, hogy ez a direktíva nagyon sok problémát vet fel. Úgyhogy én Mendelson-nek a megjegyzését illetően, hát majdnem elcsábultam, hogy küldjek neki egy SMS-t most, mert napi szinten tartjuk a kapcsolatot. Lord Mandelson akarja, hogy a banki szektort megreformáljuk, és akarja, hogy stabil legyen ez a szektor. És ő pontosan arról beszélt, hogy az intézkedéseknek kumulatív hatása lesz. És nincs egyetlen kormány sem a miniszterek tanácsában, amely azt mondaná, hogy halasszuk el a javaslatok megvalósítását. Tehát hajlandó vagyok megvizsgálni bizonyos érveket, ha ezekkel foglalkoznunk kell. A javadalmazást illetően Viki is említette. Szerintem mindenkinek át kellene olvasni a javaslataimat, és akkor azt láthatja, hogy a G20-as javaslatoknál nem megy tovább. Talán az interpretációban van itt a különbség. Hogy miért csak a bankokra vonatkozzon? Azért, Viki, mert a legtöbben egyetértenek arra, aho- azzal, hogy a bankok azok, amelyek a válságot kirobbantották, ők vállalnak túl nagy kockázatot, ezért kell szabályoznunk a banki szektort. Ha más szektorban robbant volna ez ki, akkor velük művelnénk ezt, de nem így volt. Még akkor is, hát te nem egyet. Európa csak ennyit tesz, mit fog, csak egy Európa egyedül teszi, ki fog minket támogatni, ez állandóan felmerül. A G20-ak azt mondták, hogy talán ez az időzítés kérdése, de majdnem minden ország ugyanazt a következtetést fogja levonni. Ha megnézik a javaslatokat, például az USA-ban még szigorúbb javaslatokat tettek, és még be is fognak adni. Európában is hasonlóan az amerikai javaslatokhoz. Az elnökasszony nagyon fontos dolgokat mondott a maximális javadalmazásról, a javadalmazási csomagokról mi legyen a része. Ezzel kapcsolatban azért tettem javaslatot, és elmondtam, hogy nem hiszem, hogy ez lenne az ideális megoldás, de a, Federal, a Financial Services Board azt mondja, hogy elemeznünk kell, és arányos javadalmazást kell megvalósítanunk, de ez nem érhető el, hogyha a javadalmazás 90%-a bónuszokból áll. Ami a részvényeket illeti, egyetértek az elnökkel. Még mindig a profit elérésére a részvény adományozással lehetne motiválni. Azt hiszem, hogy az a lényeg, hogy a fenntartható fejlődésre motiváljuk a bankok igazgatóit, mert a részvények a teljesítményhez kapcsolódnak. Egyetértek, hogy a nyugdíjrendszereket is meg kell vizsgálnunk, és bármi, ami jobbá teheti a szövegemet, szívesen fogadom. Ami a nagyon összetett értékpapírosítást illeti. Hát, e, itt igenis alkalmazzuk a due diligence elvét. Talán vegyük ki ezt innen? Nem tudom. Én se tudom. Én csak úgy én csak egy irányba döntöttem, és köszönöm a szocialista koordinátornak, hogy ilyen nagy megértést mutatott. Én csak azt mondtam, hogy nem hagyom ki addig a due diligence kifejezést, amíg nincs olyan érv, ami meggyőzne, hogy más következtetésre kellene jutnom. Azt hiszem, itt lezárnám. És igen, mi kértük, hogy legyen ezzel kapcsolatban meghallgatás de még nagyon sok más téma is van, amiben lehetne meghallgatás. Akkor szeretnénk, hogy a CRD3-ról is tartsunk meghallgatást? A legtöbb ember egyetért, hogy szükségünk van véleményekre, de technikai kiigazításokkal érjük ezt el. Köszönöm. Okay, uh, thank you. Köszönöm. Nos, akkor a dátumokat felolvasnám, de lehet, hogy változnak egyébként még. Nos, a módosítás benyújtási határideje március 25 és 26-án, április 26-án fogjuk őket megvitatni. A céldátum a szavazásra május 3-a itt a bizottságban. A június 1-i plenárist célozzuk meg a plenáris vitára. Tehát jelenleg így néz ki a menetrend. És most pedig akkor eh, rátérünk a szavazásra. Nálam nincs szavazókártya, nem tudom kiné van. Mert a plenár, Strasburgi plenárison hagytam, eh, valaki fusson el és hozza <laughs> ide nekem, mondta viccesen. Have, have we, what's What's the voting card situation? Mindenkinek egyébként itt van a szavazókártyája? I think, I think we'll have a break for a couple of minutes whilst we, we get ourselves. Akkor most néhány perc szünetet tartunk a szavazás előtt, jó, hogy mindenki rendbe szedje itt a dolgait. Okay, members, I think, um, can we, can we take a test vote? Nos, akkor csináljunk egy próbaszavazást, kedves képviselők, a géppel. Próbaszavazás következik, tehát arra kérem a képviselőket, hogy valamilyen módon szavazzanak, teljesen mindegy, melyik gombot nyomják meg, csak teszteljük a kártyákat. Az enyém nem működik. Open the vote. Open the vote. Megnyitom a szavazást. Akkor most lehet szavazni. Lezárjuk a szavazást. Számok össze, ha visszaadjuk őket, akkor rendben van? És a pártok aránya? how do you check it party-wise? Right, we want, we want, we want. Okay, right, right, we want to repeat test. Can you, can you open... Ismételjük meg, ismételjük meg a próbaszavazást, akkor kérem még egyszer, szavazzanak. Megpróbáljuk megnyitni, megnyitottuk a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárjuk a szavazást. nem igazi szavazásról van szó, ez próbaszavazás. Okay. No okay. right. And at the moment we... Nos, akkor nincs itt a kártyája? El tud küldeni valakit, hogy hozza le, nem? Um, if, if it becomes crucial, we'll, we'll... Nos, ha szoros akkor majd külön megkérdezzük, de egyelőre nincsen plusz szavazó, tehát el is kezdhetjük. Az első tételünk a Garcia Margello jelentés hatos módosító mellette ellene tartózkodók, ezt elfogadtuk. Hetes módosító mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk, nyolcas mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk, 26-os módosító mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk, 27 mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk, 28 mellette ellene tartózkodók, leszavaztuk, le, 9-es módosító mellette ellene tartózkodók, ezt is elfogadtuk, tízes mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, Tizenegyes mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 20-as mellette, 29-es, bocsánat, mellette ellene tartózkodók elutasítva, 12 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 13 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 30 mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk 31 mellette ellene tartózkodók, elutasítva 32 mellette ellene tartózkodók, ez is elutasítva 14 mellette ellene tartózkodók, elut- elfogadva 33 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 34 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 35 mellette ellene tartózkodók elfogadva, és akkor egy szóbeli módosító van, gyakorlatilag the commission shall provide expert opinions eh, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk eh, 15 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 16 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 17 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 18 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 37 mellette ellene tar- tartózkodók elfogadtuk, hmm, hogy mi, innentől lehetne egy tömbben a végig megszavazni, tehát az egészet egy tömbbe mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk az összeset. És akkor most pedig a így módosított szövegről szavazunk géppel? Mellette ellene tartózkodók. Voltak tartózkodások, ugye? Igen. És akkor most pedig a jogalkotási állásfoglásom mellette ellene tartózkodók. Kettő, mellett, kettő ellene és két tartózkodás, jól látom? Ön mellette van? Mellette szavazott? Akkor két tartózkodás volt, akkor ezt elfogadtuk. Köszönöm szépen, és akkor gratulálunk a raportőrnek. Draft report. Következik Kaza úr jelentés tervezete. Egyes, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 11-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Egy pillanat. Kettes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Négyes, mellette, ellene, tartózkodás, erről a négyesről szavazunk elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Négyes módosítóról szavazunk. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Hát volt ideje mindenkinek, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 12-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 5-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 6-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 7-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Szóbeli módosító a néppárt részéről, ez ott áll mindenki előtt, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. kompromisszumos, amiben benne van a 15-ös is, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A 16-17 hetes módosító és benne a Júri 3-asa, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 18-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A 19-es és 9-es módosított benne foglaló kompromisszum mellett ellene elfogadtuk. 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A módosított dokumentumról szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, és a jogalkotói állásfoglalásról szavazunk mellette, ellene, tartózkodás. Ezt is elfogadtuk. Gratulálunk az előadónak. Most pedig az én véleményemről fogunk szavazni, és szavaztathatok róla? Én is? Blokkban szavazunk, erről már megállapodtunk. Mellette ellene, tartózkodás, egyhangú. Gratulálok magamnak. Right. Um, is that the end of the voting? Ennyi volt a szavazás? Hát ennyi volt a szavazás. Most pedig következik a 12-es pont. A közvelemény számára rendelkezésre bocsátott értékpapírok, harmonizáció. Akkor viszont egy kis rövid szünetet tartunk, mert az előadó úgy tűnik nincs itt, úgyhogy megvárjuk. Jean-Paul, did you want to say something? Jean-Paul, akartál mondani valamit? Vicky. Most volt egy fantasztikus ülésünk az árnyék jelentés készítőkkel, és a kiváló kompromisszumokat tekintve úgy látom, hogy eléggé széles a konszenzus. Úgyhogy ez nagyon jó lenne, hogyha amikor végül is jogalkotásra kerül sor, és a különböző pártok egyetértenek, főleg az olyan témákban, hogy csökkenteni akarjuk a bürokráciát a kkv számára. Hát szeretném elmondani, hogy ebéd után ilyen jellegű volt az ülésünk. Köszönöm. <laughs> right. The wanderer returns. Elnök asszony, visszajáró lélek megérkezett. Nagyon szép dolgokat mondtak róla a hátad mögött, úgyhogy tiéd a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Udo, csendben maradnál? Köszönöm szépen, elnök asszony. Az árnyék előadóknak és más kollégáknak is köszönetet szeretnék mondani a módosító indítványokért. Különösen azért, hogy készen álltak arra, hogy magánbeszélgetések során átbeszélhessük ezeket az indítványokat. Szerintem most már elég messze haladtunk a kompromisszumos módosító indítványokkal. a lakossági viszonteladás, a képesített befektetői jegyzési jog, elsődleges piacok, kiemelt befektetői információ a kibocsátó felelős a tartalomért, a prospektus tartalmáért, vagy hogyha jóvá hagyja egy harmadik személynek, hogy használja, azért is felelős. Hogyha kihasználja ezt a lehetőséget a kibocsátó beleegyezése nélkül valami harmadik személy, akkor nyilvánvaló, hogy ezért felelnie kell jogi értelemben, és nem lehet kiegészíteni sem információkkal a már megajánlott értékpapírokat. Tehát gondolom ez a józanész is ezt diktálja. Ami a kiemelt befektetői információt és dokumentumokat illeti. Szeretnénk azt elkerülni, hogy ősszel, amikor a bizottság a kiemelt befektetői csomagot jóvá hagyja, akkor eltérjen az ő véleményük, és eltérjen a mi véleményünk. Vagyis az lenne a bizottsághoz a kérésünk, hogy biztosítsák, hogy az ő és a mi dokumentumunk kompatibilis. Általában véve egyetértünk, hogy a tájékoztató jobb, hogyha rövid és érthetőbb. Ami a küszöbértékeket illeti. Hosszú vita előzte meg, és most azt mondjuk a tárgyalások során a bizottsággal és a tanácsal egyeztettünk, 5 millió küszöböt szeretnénk, most jelenleg ez két és fél milliós, ezt meg akarjuk emelni, pontosan azért, hogy a kis és középvállalkozások is beléphessenek, anélkül, hogy túlságosan nagy bürokratikus követelményeknek kelljen megfelelniük. Tehát nem 2,5 milliós küszöbértéket akarunk, hanem 5 milliós küszöbértéket. Szerintem ez józai javaslat, és a válságot követően szeretnénk biztosítani azt, hogy a KKV-k finanszírozása ne csak a bankoktól függjön, hanem a tőkepiactól, sőt egyre inkább a tőkepiactól. A mm, képesített befektetőt illetően véleményünk szerint a, meg a jelenlegi definíciót azt követnünk kellene, nem kellene eltérnünk, de egyetértünk azzal, hogy valaki, aki nem akar képesített befektetővé válni, az be lehessen kategorizálni úgy, hogy non-professional investor. Tehát mi azt gondoljuk, hogy nem szükséges egy külön regisztert fenntartani az egyes országokban eltér a vélemény, például Olaszországban, ott azt szeretnék, hogy egy külön névjegyzék lenne, de arra, hogy mi a tapasztalatuk ezekkel a névjegyzékekkel, akkor azt tapasztaltuk, hogy nem is létezik ilyen. Ami a kivételeket illeti, jegyzési jogot biztosító kibicsátást illetően meg kell különböztetnünk a jegyzési jogot és a bondokat, a kötvényeket. Itt módosítóindítványt szeretnénk elfogadni, amely a jegyzési jog kibocsátásánál online is lehetővé teszi ezt a lehetőséget. Hosszú vitát folytatunk a tájékoztató érvényességéről. Itt a bizottság azt javasolta, hogy hosszabbítsuk meg, bár a tanács szkeptikus. Én személy szerint nagyon józanak tartom ezt a javaslatot, sőt, bázis tájékoztatók esetében, tehát amikből specializálni lehet a különböző egyéb tájékoztatókat, azok 36 hónapra legyenek érvényesek. Most gyakorlatban mi, miben egyeztünk ki? 12 hónap marad, de az alap tájékoztatóknál 24 hónapra növeltük ezt a határidőt. Aztán végül egy kérdés azt illetően, erről még beszélnünk kell, legalábbis a szavazásig tisztáznunk kell. Az MTF-ek, a Multi-Trading Facilities figyelembevétele. Mit szeretnénk? Szeretnénk, hogy ez más tájékoztatók ö, alá tartozzanak, vagy mert hogy azt hallottuk, hogy nagyon sok MTF esetében ön maguk szabályozzák magukat. De hát, hogyha ez így van, akkor nem, miért nincs rájuk külön jogszabály? Az verseny torzításhoz vezetne, hogyha a befektetők ott nem élvezének ugyanolyan védelmet, mégis ide tartoznának. A Küszöbértékeket illetően megint 50 ezer euró a szétforgácsolás értéke. Nem tudjuk, hogy ezt így hagyjuk, vagy változtassunk az értéken. Végül azt hiszem, hogy kiegyeztünk. Hát nem tudom, itt óvatos vagyok, mert egy órával később sem tudja pontosan az ember, hogy is miben egyeztünk meg. Én száz ezerre emlékeztem, de eredetileg volt olyan javaslat is, hogy legyen 250 ezer euró. Egy magánbefektető általában véve egy értékpapírba 50 ezernél többet nem nagyon fektet be. Jó, előfordul, de azért ez a kivétel inkább. Úgyhogy szerintem olyan szabályzásra lenne szükség, ami nem az egyéni esetekre vonatkozik, és alap értelmezésben. Én azt gondolom, hogy nyitott vagyok, hogyha módosítani akarják ezt az értéket, de de ahhoz az úgynevezett MIFID szabályzást is módosítanunk kell. Hát ennyi lett volna az összefoglalóm. A kritikus pontokban egyetértettünk. Van egy nyitott pont, hogy mikor, milyen feltételek között az úgynevezett MTF-eket bevonjuk a szabályzott piacokba, ezek a Multilateral Trading Facilities. Én azt gondolom, hogy ezt ne tegyük meg, hagyjuk őket békén, és reméljük, hogy amikor átdolgozzák a különböző direktívákat, a MIFIT-et, vagy a piaci visszaélések direktíváját, akkor majd ott erre visszatérnek. Nekünk most nincs okunk arra, hogy belemenjünk ebbe, bár hogyha szükség van rá, akkor szavazzunk ezt illetően, hogy szükség van erre, vagy sem. Um, I'm just looking to see. Senhora Presidente, úr szót? Köszönöm, elnök asszony csak röviden szerettem volna kifejezni a hálámat az előadónak az elvégzett munkáért. Nagyon elkötelezetten állt a témához, és kompromisszumkészen egy sor területen. Azt gondolom, hogy mindennek meg is lett az eredménye. Tartottunk kora délután ülést, ami jól zajlott, az előadó, árnyék előadó leültek és megbeszélték ezeket a dolgokat, és éppen ezért én hálás is vagyok. A frakciómból néhányan nyújtottak be módosító indítványokat, ezek képezték a kompromisszum alapjait. Azt gondolom, hogy Éppen ezért eh, okunk van reménykedésre, és eh, optimistán várhatunk a szavazatra. Köszönöm, Catherine. Köszönöm, elnök asszony. És eh, köszönöm az előadónak is. Ma azt gondolom, hogy a raportőr egy sor jó kompromisszumot javasolt, amelyeket támogatni tudunk Eh, különösen a KID dokumentummal kapcsolatos javaslat, illetve a PRIPS, a kompromisszum, a CD és az e-kompromisszumban. Eh, tudom, hogy az e-kompromisszum eh, nehezen alakul, de szerintem meg lesz. Ami az MTF-et illeti, MTF-et illeti, a raportőrnek teljesen igaza van, világosságra van szükség, 50 ezerben egyeztünk meg a küszöbben, de a fordításban 100 ezer hangzott el, és látom már most eh, meg is erősítik, tehát 50 ezer az a küszöb, amiben megállapodtunk, tehát az angol fordítás téves volt. Eh, köszönöm tehát eh, az előadónak ezt a munkát, és remélem, hogy ennek a ebben a bizottságban ilyen kollegiálisan és inkluzívan fogunk tudni a jövőben is együttműködni. Köszönöm. Anybody else to speak? Kér valaki még szót? Peter. Peter? Yeah, I think Wolf is... Azt gondolom, hogy Wolf ezt most jól intézte ezt az egész dolgot Ugye itt az útlevél kérdése egy alapvető kérdés, amikor a tájékoztatókról eredetileg szó volt, már régen talán Krisz Sűne akkor ennek a bizottságnak a tagja volt, és az útlevéről beszéltünk. Elvi kérdés, mert ez lehetővé teszi egy sor más irányelv ezek szerinti elkészítését, és örülök annak, hogy ön ezzel egyetért, mert ez a vállalkozások számára lehetővé teszi, hogy a tőkepiacokon tőkét szerezzenek, tehát az elvet fenntartjuk, és örülök, hogy ön fenntartja ezt az elvet e, megfontolt módon, sőt hangsúlyozza is, azt gondolom, hogy nagyon helyesen jár el e, az MTF kérdéssel kapcsolatban nem akarunk koncentrációt látni, e, az eljárásokban nem akarunk monopóliumok kialakulását, kialakulásához asszisztálni. Tudjuk, hogy ezek komoly gondokhoz vezetnek és természetesen konszenzust kell kiépíteni ebben a bizottságban. Nem könnyű, de ha sikerül ebben a témában kompromisszumot találni, akkor máshol is fog sikerülni. Ezt a konszisztenciát és kontinuitást meg kell tartani más területeken is, például az EAFM-nél. Nos, köszönöm. Ha más nem szól hozzá, akkor Wolfnak adom meg újra a szót. Hát nem sok hozzátenni valóm van. Köszönöm a megjegyzéseket. Úgy gondolom, hogy ez utolsó egy-két pontot még tisztázhatjuk, ami fölmaradt, és jövő héten szavazhatunk. Köszönöm. Okay. Elnök, köszönöm szépen. Jövő héten szavazunk, március 23-án és a májusi plenáris tűztük ki célul. Most pedig túl gyorsan haladtunk, úgyhogy a raportőrünk nincs itt, pedig az alternatív befektetési alapkezelők jönnének. Most akkor tartsunk szünetet 5 percre, vagy addig, amíg rájövünk, hogy a raportőr hol is van. Úgyhogy köszönöm. Okay, everybody, if you want to take your... Nos, kérem, akkor foglalják el a helyüket, mert újra kezdünk. Of course he has to go around a long way. <laughs> Okay, the, uh, we've all... Akkor mindenki összegyűlt. Nagyon hasznos volt ez a szünet. Már két napja itt ülök az elnöki székben, majdnem megállás nélkül. Úgyhogy jó volt egy kis szünetet tartani. Kicsit megelőztük saját magunkat, de az időpontok csak jelzésértékűek. Most pedig az alternatív befektetési alapkezelőkhöz beépített módosító indítványokról lesz szó, és megadnám az előadónak a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony! Először is elnézésüket kell kérnem a környezetvédőktől elsősorban, azért a papír mennyiségért, amit uh, kinyomtattak, de úgy születtek az parlamenti szabályok, hogy a módosító indítványokat minden hivatalos nyelven rendelkezésre kell bocsátani a vitára, és mivel senki sem szűkölködött a módosító indítványokban, azért eléggé ö, jó kis csomag a, állt össze. Hát maga a téma is eléggé jelentős. Tegnap az ECOFIN tanács úgy döntött, hogy az AIFM irányelvről elnapolja a vitát, amit meg kellett volna vitatniuk, és amelyek kapcsolatban a spanyol elnökség több kompromisszumot is előterjesztett. Amikor megtudtam ezt a döntést, nem tartottam drámainak. Tudtam, hogy politikai jellegű a probléma. Az Európai Uniós harmadik országok vonatkozásában, és azt is tudtam, hogy az angol választások közelsége a brit miniszterelnököt arra ösztönözte, hogy ne kívánja ennek a döntésnek a megszületését. Az ECOFIN során, illetve az alapján, amit hallottam, Nagy-Britannia nem rendelkezett brokkoló többséggel. Kisebbséggel. Vagy kisebbséggel. Nos, ami a spanyol elnökséget illeti, amely finomítani kívánta volna ezt a tárgyalást, és kompromisszumot kívánt volna terjeszteni a tagállamok elé. De mindenkinek megelégedésre történt mi ez. De most ami a parlamentet illeti, úgy gondolom, hogy a jelentés eltolása nem szabad, hogy befolyásolja a mi határideinket, legalábbis alapvetően, hiszen ha csak arról van szó, hogy a többlet időt arra használjuk fel, hogy a szavazást egy kicsit eltoljuk, azért, hogy az a nyomás, ami ránk nehezedik, kicsit kevésbé legyen ö, ö, súlyos, nem feltétlenül negatív ebből a szempontból. De ami engem illet, egyszerűen szó se lehet arról, hogy az tanács foglaljon állást, mielőtt mi. Elmondanám, mire gondolok. A korábbi mandátum során például a ö, fizetési szolgáltatási irányelv, illetve az ügynökségek vonatkozásában a parlament ö, alakította ki állásfoglalását, mielőtt a tanács. És amikor a kifizetési szolgáltatásokról beszéltünk, egyértelmű volt, mert szeptember 12-én szavaztunk, 2006-ban, a tanács pedig 2007 márciusában ö, jutott ö, állásfoglalásra. Úgyhogy az első olvasatban, áprilisban, 2007 áprilisában ö, sikerült kompromisszumot kötnünk két témában is, amelyek nagyon nehezek és kényesek voltak. Úgy gondolom, hogy az a tény, hogy a tanács előtt alakítjuk állásfoglalásunkat, előnyt jelent a tárgyalások során, és ugyanakkor nagyon jó forrás is a tanács számára, ha jól dolgozunk. Úgy gondolom tehát, hogy egy közeli szavazás elvét nem kell módosítanunk erről a jelentésről, és ha a plenárison ö, módosítjuk a szavazást, abban az esetben, ha az akkor születne, amikor a tanács hozza megállásfoglalását, csak konstruktív eredményt hozhat. Hát ennyit az időpontokról és határidőkről. Úgy gondolom, hogy a közvéleményben nagyon sokan nem igazán értetnék meg, amit a G20-ak, az államfők mondtak ezzel az irányelvel kapcsolatban. Azok, akik szemben állnak vele, legalábbis a parlament ellenállására számíthatnak. Ma délelőtt a nemzeti parlamentekkel és a biztossal is tárgyaltunk erről. Na most, ami az első eszmecsere óta eltelt munkát illeti. Én a kompromisszumos módosítanítványokat a legfőbb témában ö, szerettem volna megkapni. Ö, az ülés előtt ez így is történt. Először is az árnyék jelentéskészítőkkel ültem össze tegnap előtt, illetve ö, a többi kollégával is, akiknek most már rendelkezésére áll minden. Nyilván nem volt túl sok idő a dokumentumok rendelkezésre bocsátása, illetve a bizottság ülés között, de nyilván önök is tudják, hogy mivel óriási mennyiségű módosítanítvány született, a téma rendkívül összetett, és csak három hetünk volt, úgyhogy nehezen lehetett volna gyorsabban haladni. Főleg, mivel próbáltunk minden fontos témában kompromisszumot elérni lefolytattuk a vitát az árnyékjelentés készítőkkel, nem nekem kell elmondani mindenkinek az álláspontját, csak annyit szeretnék elmondani, hogy úgy gondolom, hogy jó kompromisszumra van lehetőség a parlamenten belül. És erre annál is inkább szükség van, mert hogyha itt nincs széleskörű kompromisszum, akkor a tanácsal folytatott tárgyalásokban kevésbé leszünk erősek és hogyha nagyon keményeknek ö, mutatkozunk, ö, akkor a kockázata ennek az, hogy nem föltétlenül tudunk megállapodásra jutni. Pedig rendkívül nagy szükség van rá. Rövid leszek, ö, inkább ö, a kollégákat szeretném meghallgatni. Ö, ami a hatályt illeti, úgy gondolom, hogy meg tudunk egyezni a javaslatok alapján, amelyek egyrészt megerősítik azt, hogy mind olyan alap, ami nem jusszít, bekerül az irányelvbe. Azzal a pontosítással, hogy azok nem, amelyek fontosabb és pontosabb szabályozást nem igényelnek. Azt javasolnám tehát, hogy először is erősítsék meg az arányosság elvét, de egy mellékletben ugyanakkor legyenek benne azok az alapok, amelyek ilyen módon kerülnének elbírálásra, és pontosítanánk azokat a lehetőségeket, amelyek mentesíthetőké teszik őket. Úgy gondolom, hogy így kielégítjük azoknak a kívánságát is, akik nem akarják túlságosan súlyosá tenni a szabályozást, illetve azokét is, akik véleménye szerint minden egyes pénzügyi tevékenységet szabályozni kell. Azt javasolnám, hogy a küszöb újra bevezetése kerüljön, nem azért, hogy az irányelv való mentességet élvezhessenek, hanem annak érdekében, hogy arányosan lehessen módosítani a szabályozást, főleg a kis ö, ö, vállalkozások esetében. Ami pedig a private equity-t illeti, figyelembe kell venni a tevékenység valós jellegét, illetve a kockázatokat is, amelyekkel szembe kell nézni. Annyit szeretnék még elmondani, hogy a szabályozás célja az, hogy jobb legyen a jogbiztonság, a felügyelet. Nem csak arról van szó, hogy a kockázatokat ö, lássuk előre, mert ö, a válság máshonnan is származhat, nem csak innen. Nem elegendő számomra az az érv, hogy mi ilyen jellegű rendszeres kockázatokra akarjunk felkészülni. Ami a legkényesebb kérdés, a harmadik országok kérdése. A tanács itt blokkol. Jelentésem ö, beterjesztése óta vártam, hogy hogyan alakul a konszenzus kérdése nálunk. A ma e, e, önök elé terjesztett javaslat olyan javaslat, amely átmeneti időszakra harmadik felek számára is lehetőséget biztosít, és lehetőséget biztosít egy olyan szabályozás számára is, ami a harmadik országokra vonatkozna, olyan alapkezelők számára, akik nem az Európai Unióban találhatók, de ugyanakkor itt tevékenykednek. Két feltételezés húzódik itt meg. Az egyik az ekvivalencia kérdése, tehát azok a tagállamok, amelyek fenntartással vannak az ekvivalenciával szemben, nem tartanak a kereskedelmi jelleg bevezetésétől, abban az esetben, ha egy harmadik országban valamilyen jogi aktusra kerülne sor, és ha nem ugyanúgy állnának ehhez, mint egy európai országban. Olyan érvez, amit figyelembe kell venni, és pontosan ezért úgy gondolom, hogy a szigorú kritériumok bevezetésére szükség van az ekvivalencia terén. Ez feltételezi azt is, hogy egyértelműen határozzuk meg, hogy melyek azok a hatóságok, vagy melyik az a hatóság, amely felléphet az ekvivalencia biztosítása terén, tudván azt, hogy bizonyos tagállamokban attól tartanak, hogy a bizottság nem lesz eléggé szilárd, hogy ellenálljon olyan ekvivalencia kérvényeknek, amelyek nem igazán ö, megalapozottak. Ugyanakkor szeretnék egy megjegyzést tenni a külföldi ö, igazságszolgáltatásról. Nagyon sok országban lehetőség van olyan alapok beszerzésére, amelyek nem Európai Uniós származásúak, be lehet őket fektetni, meg lehet őket vásárolni olyan kezelők számára, és átadni, akik nem Európai Uniósak. Az aktív marketing, vagy passzív marketing segítségével hogy például a kereskedelmi képviselő elutazik egy másik országba, és ó, csodálatos módon találkozik valakivel, aki azt mondja, hogy ó, ezek nagyon érdekes alapok, úgyhogy ezt meg kell venni. Szerintem ez egy hipokrata rendszer. Ugyanakkor ezen rendszereken belül az a, annak a kockázata, hogy ö, végül végülis rámutatunk azokra, akik férnek az ilyen kockázatoktól, nem nagy. Ha például egy francia befektető vásárol mondjuk tájföldön, akkor óriási kockázatot vállal, mert hogyha valamilyen nehézség mutatkozik ezek terén, akkor az ottani hatóságoknak kell eljárniuk. Ugye ezt relativizálni kell, mint félelmet. Úgy gondolom, hogy az átmeneti időszak alatt, amikor a jelenlegi helyzetben lehet befektetni, ekvivalenciákat kell találni bizonyos államokkal, persze szigorú feltételekkel, ezt a biztos úr is elmondta, két feltételezéssel. Vagy az ekvivalencia keresési időszak végén a harmadik ország ekvivalensnek bizonyul, és ebben az esetben az alapkezelő ugyanolyan feltételekkel működik, mint az EU-s, vagy pedig nem ismerik el az ekvivalenciát, itt két megoldás létezik, az egyik radikális, az adott országban talált alapok, illetve kereskedelmi forgalomba hozott alapok betiltásra kerülnek Európában, ez egy feltételezés, a másik pedig az, hogy a magánbefektetés fennmarad ezen országok vonatkozásában nemzeti szinten, ott, ahol ezt lehetővé teszik. Van egy harmadik lehetőség is, egy 28. megoldás a befektetésekre, amely lehetővé teszi a kereskedelmi forgalomba való bevonást, abban az esetben, hogyha az alapkezelők nem EU-s országokban találhatók. Nos, ezeken lehet elgondolkodni, mint megoldásokon itt a bizottságon belül, és ami engem illet, én természetesen nyitott vagyok a különböző javaslatok felé, melyekről már részben értesültem a koordinátoroktól. Ami a ke egyensúlyozó hatást illeti. Ugye a kezelő döntésétől függ, viszont a nemzeti hatóságoknak ezt ellenőrizni kell, akkor, amikor például a magát a prospektust bemutatják, illetve az alatt az időszak alatt is, amíg az alap működik, hogy megvizsgálják azt, hogy tiszteletbe tartja az alapkezelő azt a politikát, amit képviselnie kell. Aztán a tőkeltételi hatás vonatkozásában az EU-s hatóságnak ellenőriznie kell, hogy a biztonság és a stabilitás létezik-e, és vagy ö, restriktív ö, szabályokat kell hozni, vagy pedig abban az esetben, ha negatívak az információk, ö, intézkednie kell a kezelővel szemben. Hát ennyit a tőke áttételi hatásról. Vannak persze még más nyitott kérdések is, és nyilván a kollégák hozzá fognak ehhez szólni, főleg a letétkezelő vonatkozásában milyenek a, milyen a felelőssége, amit meg kell határozni, de ugyanakkor el kell kerülni azt is, hogy a betét kezelő értelmezze úgy a felelősségi körét, ahogyan akarja, áthárítva ezt egy másikra mondjuk. Ezért egyértelműen meg kell határozni, Például el kell, meg kell határozni, hogy hol legyen a letétkezelő, melyik országban, aztán olyan esetben, amikor ö, a feltételekről nem tájékoztatják azokat, akik be akarnak lépni ebbe a, az alapba. És úgy gondolom, hogy két terület létezik, a juttatások területe például, amit módosítani kell, akárcsak a bankoknál szerintem nem kell ö, különbséget tenni. Aztán a tőkeáttételi hatás területén, ha valakinek semmiféle joga nincs az értékpapírokhoz, ennyit szerettem volna elmondani, de szeretném hangsúlyozni azt, hogy hogyha néhány napot még gondolkodnunk kell a döntés előtt, akkor is mindenképpen a következő szakbizottság ülés előtt meg kell hoznunk ezt a döntést. Köszönöm szépen. Thank you very much, uh, Robert Goebbels. Köszönöm, Robert Goebbels. Merci, euh, président. Euh, tout d'abord, je tiens... Köszönöm, elnök asszony. Először is fejet hajtok Jean-Paul Gauzès előtt emiatt a hatalmas munka miatt, illetve azon mód miatt, ahogyan a különböző előadók, árnyék előadók közötti tárgyalásokat folytatja. Szerintem ez nagyon jó alap a jövőt tekintve. Nagyon fontos, hogy a parlament nagy többséget állítson fel a javaslatok köré, ugyanis csak így tudjuk a tanácsra erőltetni azt, amit mi akarunk. Én is, akárcsak csak paul nagyon örülök annak, hogy a spanyol elnökség végül is ragaszkodott ahhoz, hogy az ECOFIN ülésen tegnap foglalkozzanak a témával. Így ugyanis lehetőség nyílik arra, hogy a tanácsal és a bizottsággal is tárgyaljunk, és így erőteljesebben tudunk fellépni. Főleg azért, mert a spanyol elnökség javaslata szerintem nem megfelelő. Szerintem a spanyol elnökség túl sok kompromisszumot akart kötni, És ennek az a kockázata, hogy a pénzügyi szolgáltatások belső piaca meggyöngülne, szétbomlana, pedig ezt akarjuk létrehozni, hogy megerősödjön. Úgy gondolom, ez nem jó politika, és a parlament pont a másik úton kíván járni, nevezetesen valódi belső piacot akar létrehozni, az úgynevezett alternatív alapok számára is. Egyszerűen lehetetlenség 1669 módosítóról véleményt mondani, még nem igazán sikerült végig küzdenem magam rajta. De a 155-ösről, Wolf Klintzről szeretnék szólni, amelynek értelmében a jelenlegi irányelv megfelel a ö, szabályoknak, amikor 2009-ben Pittsburghben a G20-nak összeültek, és azt mondták, hogy minden aktor, minden piac, minden ö, szereplő ö, szabályozásra ö, szánt. Mindegyiket szabályozni kell. Tehát, tehát nem szabad semmilyen ö, szürke területet hagyni. Bár meg kell állapítanom, hogy nagyon sok kollega beadott módosítókat kivételezés ö, céljából, vagy küszöböket kérnek, amelyek segítségével egy kis alap például megúszhatja a szabályozást és a felügyeletet. Én személy szerint ellenzem az ilyen jellegű kivételezést, ugyanis el kell mondanunk, hogy attól, hogy kicsik vagyunk, nem föltétlenül rendszeresen ö, hibázunk. A pénzügyi tranzakciók körülbelül 50%-a alternatív alapokon keresztül kerül kezelésre. Ez azt mutatja, hogy milyen jelentős ez a terület. Nem akarom ezt marginalizálni, és szeretném, hogyha megfelelően szabályozásra kerülne. Ugyanis a probléma az, hogy még a kicsik is tudnak néha nagy kárt okozni. A spekulatív hullám az olaj, kőolajtermékek területén az egyetlen trader, egy New Yorki trader 1000 hordó ö, olaj vonatkozásában beruházott, 100 ezer dollár los tranzakcióval sikerült minden egyes alternatív alapot ezzel az egyetlen egy eladással olyan pszichés állapotba hoznia, hogy azt hitték, hogy ennyibe kerül igazándiból az olaj és aztán felszökött az ára egészen 150 uh, dollárra hordonként, ami hát véres nyomot hagyott az egész világgazdaságban. Szinte elő kellett volna vennem a zsebkendőmet, hogy a szememet törölgessem, amikor arról hallok, hogy nem tudom hány millió, tízmillió font, ö, dollár, ö, ros, cégek tudnak csak nagy károkat okozni. Ugyanakkor magát az iparágat és annak jelentőségét nem lehet megkérdőjelezni, de az alternatív alapok ritkán ö, hatnak önmagukban, általában ilyen dominó effektus formájában hatnak, és óriási károkat tudnak okozni, még a kicsik is emiatt. Úgyhogy támogatom az arányosság elvének alkalmazását. Persze el lehet gondolkodni azon, hogy a egy bizonyos küszöb alatt mit tegyünk, de úgy gondolom, hogy Wolf Klinzet kellene követnünk, minden szereplő, minden piac és minden termék szabályozása és felügyeletre szorul. Köszönöm szépen! Uh, um, Köszönöm szépen. Az árnyék előadók következnek, úgyhogy Wolf Klintz szó. Köszönöm szépen. Köszönöm Sharon. Akkor először köszönetet szeretnék mondani. Gratulálok Sampolnak. Herkulesi munkát végzett, és eddig még nem is vontuk kétségbe, úgyhogy támogatjuk azért, hogy jó legyen a vége a történetnek. Egyetértek. Még a tanács előtt kell szavaznunk a szakbizottságban. Ez biztos. De hogy emiatt ötödik sebességbe, vagy hatodikba kellene kapcsolnunk, hát április 12-én szavazzunk. Ebben nem vagyok biztos, szerintem hagyjuk ezt nyitva. Legyen elég időnk arra, hogy átolvassunk mindent. De a végső szavazásnak valóban a szakbizottságban a tanács előtt kell történnie te, mint a tárgyalások vezetője, így kell, hogy a mi felhatalmazásunkkal menjen majd a tanácshoz. Van néhány pont, amiről szeretnék szólni. Robert Goebbelshez szólva. Volt egy módosító indítványom, nem akarom visszavonni, de szeretném kiegészíteni. Hogyha mi azt gondoljuk, hogy a hatáskört illetően bizonyos alapokat ki kell vennünk, mert nemzeti szinten kell őket adni, venni és felügyelni, akkor pontosan, hogy jó az én módosító indítványom. Ellenőrzik őket, szabályozzák őket, közbekiabálás. Tehát maradok a megfogalmazásomnál, de egy különleges alap, amely csak mondjuk egyetlen országban működik, ezt azért lehet kivételezni mondjuk a hatáskört illetően, a hatályt illetően. Jean-Paul ismeri az elképzelésemet. Az első módosító indítványomban azt javasoltam, hogy küldjük vissza az egész csomagot, és legyen egy külön direktíva a hedge fundokra, és legyen egy külön a private equity-re. Ez nem megy, ennek különböző okai vannak. Jó, elismerem, egyetértek, de azért ezt el akartam mondani, hogy én ezt akartam. Jó, hát hagyd mondjam el, hát én, én egyszerűen ezt tartom helyesnek. Tehát tényleg túl sok különböző alapot passzírozunk bele egyetlen direktívába. Sokkal jobb lenne, hogyha az ingatlan alapokat máshová nyomnánk át. De jó, jó, jó, most elfogadom, hogy nem lehet ezt megtenni. Jó, ezt visszautasították, akkor nem ásom elő újra ezt a témát. De azért van ok arra, hogy bizonyos alapokat kivegyünk ebből a direktívából, feltéve, hogy nemzeti szinten kereskednek velük, és ott ellenőrzik őket. Második megjegyzésem. A harmadik országok. Ez nagyon fontos. Már elmondtuk, hogy nem akarjuk, hogy Európa erődményé váljon, se börtönné az európai befektetők, hogy ne tudjanak az Európai Unión kívül befektetni, ezt nem akarjuk. Egyetértek Zsampullal, olyan megoldásra van szükség, amely egy átmeneti időszak segítségével azoknak az alapoknak, amelyek nem léteznek az EU-ban, lehetővé teszi, hogy bebizonyítsák, hogy ők összeegyeztethetők az EU-s piaccal. Hogyha ez így van, most nem tudom, hogy mennyi az átmeneti idő, lehet három, négy vagy öt év, akkor ezeknek az alapoknak adjunk engedélyt. Mondjuk a Kajmán szigeteki egy alap, ha ezt be tudja bizonyítani, akkor bejöhet Európába. Nyilván erre szükség van időre. Mi, még mindig úgy gondolom, hogy mi parlament úgy fogalmazzuk meg a kritériumokat, az úgynevezett konvergencia kritériumokat, hogy a mi kezünkben tartsuk. Ne hagyjuk, hogy a bizottság tegye ezt, mert majd azt mondják, hogy ajaj, sajnáljuk, ezt már letárgyáltuk, és akkor azt látjuk, hogy az alapokat nem lehet bevonni ebbe az akcióba, a konvergencia kritériumok alá nem tudnak esni. Tehát a kritériumok Mindet pontosan írjuk körül, írjuk le, és éljünk a ezzel a jogunkkal. És aztán majd a tanács meg a bizottság bólincson rá. Hogy a nemzeti magánrendszerek meddig élhetnek még, nem tudom, hogyha 28 különböző rendszerről, akkor így is úgy is kiütik egymást, ez nyilvánvaló. Ha ez nem így van, és a tanács ragaszkodik ahhoz, és azért vannak néhányan, hogy egy olyan alap, ami az EU-n kívül van, a kezelője az EU-n kívül van, akkor sem kap útlevelet, hogyha konvergens. Véleményem szerint, ha valami konvergens, akkor miért ne kaphatna útlevelet? De nem kap útlevelet, akkor az úgynevezett private placement regimek keretében Európában hagy jelenhesse meg, ha nem, akkor leírhatjuk egész Európát. Tehát szerintem, akik nyugdíjalapokat és mások alapokat keresnek, sokan vannak, de még végre tisztázni kell, hogy mit akarunk. Én egy dolgot. Egy olyan alap, amely az EU-n kívüli, de a kezelője az EU-n belül van, és konvergens bejöhessen. Az is, aminek a kezelője az EU-n kívül van, konvergens bejöhessen, útlevelet kaphasson mind a kettő. Én szerintem ezt lehetővé kell tennünk. Aztán van még egy megjegyzésem. A lövié lavaslatot illetően, a leverage-et illetően. Be kell vallanom, hogy én a definíció híva vagyok, hogy a leverage hatása a különböző szektorokban különböző, de nem csak a különböző szektorokban, egy kategórián belül is, mert függ a beruházástól is. Az egyik beruházás kevesebb kockázata jár, mint a másik. Ezt nem szabadna elfelejtenünk, hogy a bankok milyen szerepet játszanak. A bankok azok, akit meg kell ragadnunk, és meg kell mondanunk, hogy én egy private equity-t finanszírozok, és aztán a bank az, jó, volt, akkor mondom múlt időben, akik túlságosan ö, sok pénzt adtak ki hogyha én szeretnék egy személygépkocsi kereskedésbe beruházni, és a bank jóvá hagyja, hogy ők máshová is belépjenek kültőkével, akkor ez már megint a subprime-ra hasonlít az én szememben egy kicsit, úgyhogy a bankokat kell a Bázel 3 és a Bázel 4 keretében kézben tartanunk hogy valóban hitelt csak olyannak adjanak, aki megértem le. Egyébként ez a hedge fundokra is igaz. A brokerek mit adnak a hedge fundoknak? Csak 12 olyan szerv van, ami ezt a tranzakciót végrehajtja. Őket kell átvilágítani, és akkor átlátható lesz az egész piac és akkor majd a felügyeleti szervek felmérhetik a kockázatot. És akkor majd rá tudjuk kényszeríteni a bankokat, hogy óvatosabbak legyenek. Végül, teljesen mindegy, hogy hedge fund, private equity, vagy milyen alapról van szó, mindegy. Egyiket sem szabad idézőjelben büntetnünk. Nem erről van szó, de egy dolog biztos. Azért ne várják már a hedge fundok, hogy sírjunk miattuk, nulla szimpátiával viseltetem irántuk. Nem akarom, hogy ő óvjuk őket. Köszönöm. Um, thank you. Uh... Köszönöm. Pascal. Köszönöm csatlakozni szeretnék én is a gratulációkhoz Jean-Paul Gozesnek azért, ahogyan megszervezte a tárgyalást közöttünk. Sokkal kevesebb a tapasztalatom itt a parlamentben, mint illusztris kollégáimnak, de úgy tűnik számomra, hogy mindannyiunk érdeke, hogy a szavazásra a tanács döntése előtt kerüljön sor, úgyhogy támogatom Jean-Paul Gozes véleményét, áprilisban legyen, hogy most aztán 12-e lesz-e ez, az nem olyan lényeges. Nos, a vita, ami az összes témáról folyt, bizonyos elemzésekre teszi a hangsúlyt. A kompromisszumos módosító indítványok vonatkozásában, amit Jean-Paul Gozes javasolt, ami az alkalmazási területet a, a hatályt illeti, majd meglátjuk, hogy hogy hol találkoznak az elképzeléseink. Egy biztos, hogy hogyha bizonyos alapok ö, kivételt élveznek, akkor nem irányelvet kellene meghatároznunk, hanem valami más megoldást kell találnunk, mert ha ezek az alapok valahogy megkerülik az irányelvet, akkor valamelyik ö, hatóságnak ki kell mondania azt, hogy be kell ezt a státuszt valahogy venni abba az irányelvbe, amit megfogalmaztunk. Mindenféleképpen, ha a kompromisszum alapján kivételeket fogunk engedélyezni, akkor lehetővé kell tenni azt, hogy újra integráljuk őket. Na most, ami a küszöböket illeti. Pillanatnyilag az a veszély áll fenn, hogy a private equity teljesen kihagyjuk, azokkal a küszöbökkel, amelyeket Jean-Paul Gozes a mellékletekbe tett. És hogyha ebben a mellékletben nem lesz megint új kivétel, akkor a private equity teljes mértékben valahogy kicsúszik az irányából és nem hiszem, hogy ez a célja az előadónak. Ami a tőkeáttételi hatást illeti. Tökéletesen egyetértek Jean Paul-lal, ahogyan ezt elmondta. Mondjuk ez nem teljesen ugyanazt takarja, ami a jelentésben van, mert a híres kivételes körülményekről nem beszéltél. A zöldek legalábbis ezt nagyon támogatják, hogy legyenek ilyen kivételes körülmények, mert ha az ESZMA kapacitását korlátozzuk, vagy a bizottságét, akkor mindenki egyetért abban, hogy ez már egy kicsit késő. Úgyhogy pontosan arra van szükség, hogy még előtte léphessenek fel, mielőtt még késő lenne. Ami a harmadik országok kérdését illeti. Én úgy gondolom, hogy támogatni tudjuk a kompromisszumot, amelyet a jelentés képvisel, hogy legyen egy európai rendszer, egy európai engedély. De vannak azért feltételek, amelyek fontosnak tűnnek számunkra. A bizottság első ö, tervezetével kapcsolatban ö, felmerültek ellenállások, főleg ahogy az ekvivalenciáról beszélünk, illetve ahogyan azt a bizottság tiszteletbe kívánja tartatni. Ha átmeneti időszakot követően ö, kerül sor az ekvivalencia bevezetésére, akkor a végrehajtásnak valósnak kell lennie, arra oda kell figyelni. Több lehetőség is áll előttünk. Az első például az lehetne, hogy az ekvivalencia elvét kizárólag reciprocitás feltételezésével adnánk meg, tehát csak akkor nyitjuk meg a piacot, hogyha az az ország, amelyet éppen a bizottság vizsgál, ugyanezt teszi. Lehet mondjuk két évre, három évre, öt évre megadni, de mindesetre nem határozatlan időre, és közben nem történik semmi. El lehet várni, hogy mondjuk három évente ö, felül lehessen vizsgálni, hogy ezt az ekvivalenciát még mindig tiszteletbe tartják-e. Na most a tagállamok félelmeire ö, így lehetne reagálni, ami teljesen jogos. Tehát nem lehet csak papíron létező megállapodással megelégedni. Ami az eszmát illeti egy másik szervezet kapcsolódna a bizottsághoz az ekvivalencia megadását illetően. Tehát, ha például nagyon erős a politikai nyomás a bizottságra, el lehetne képzelni, hogy a bizottság például véleményt kér egy hatóságtól, idézőjelben szakértői hatóságtól, mondjuk lehet ez az ESMA is, és egy kicsit úgy felhígítja a tárgyalást, és lehetővé teszi a bizottság számára, hogy esetleg a geopolitikai nyomásnak engedjen. Egy másik fontos dolog az, hogy az ekvivalencia elemzése bizonyos kritériumok tiszteletbetartásával történjen, nem csak ott, ahol a menedzser található abban az országban, hogy világosan fogalmazzak, mert ugye a gazdasági realitás ugye ezt az Egyesült Államokba teszi, hanem ott is, ahol az alapok találhatók abban az esetben, hogyha a kezelő az EU-n kívül található, hogyha a fő üzleti tevékenység egy másik országban folyik. A jelenlegi kompromisszum változatban egy dolog furcsa, amikor az alapot az Európai Unióból kezelik, például az Egyesült Királyságból, az Európai Bizottság oda mehet, hogy erről megbizonyosodjon, például a Kájmán-szigetek esetében, de ha ugyanazokat az alapokat például az Egyesült Államokból kezelik, a jelenlegi kompromisszum formájában a bizottság nem kér semmit. Hát ez eléggé arra ösztönzi az alapkezelőt, hogy a Cityből New Yorkba helyezze a székhelyét. De hát nem egészen ez a célunk, ugye? Úgyhogy úgy gondolom, hogy ha azt kérjük, hogy még akkor is, ha a kezelő az EU-n kívül tartózkodik, a bizottság megvizsgálhassa, hogy ez a négy pont, amit Jean-Paul Gozes is felsorolt a jelentésében, valóban megáll-e ott, ahol elvileg találhatók az alapok. Végül, ami az átmeneti időszakot illeti. A bizottság három évet írt elő, te két évet teszel ehhez a három évhez, az összesen öt. Hát ezt meg kellene vitatnunk, de úgy tűnik számomra, hogy a politikai üzenet, amit közvetíthetünk, vagy kell, hogy közvetítsünk, nem lehet az, hogy várunk öt évig, mielőtt még bármit is tennénk. Ha ennek az a következménye, hogy egyébként se történik semmi az első két év alatt, és aztán utána semmi sem fog történni egészen addig sem, amíg az öt év el nem tölik, és akkor megint csak megtorpanunk, akkor csak késleltetjük az egész folyamatot. Jó, legyen átmeneti időszak, de legyenek olyan szabályok, amelyeknek értelmében valóban beinduljon ez az átmeneti időszak, és progresszíve jöjjenek a változások, mert különben csak eltoljuk a, a problémát magunktól. Ami a passzív-aktív marketinget illeti, ez is fontos dolog. Úgy tűnik számomra, hogy a kompromisszumos anyagban van egy bekezdés, amely lehetővé teszi a megoldás megtalálását, abban az esetben, hogyha máshol van az alap. A bizottság szerint nincs ekvivalencia, van egy bekezdés, amely szerint a kezelő már nem fektethet be ilyen jellegű alapba. Úgyhogy a végleges kompromisszumban ezt szerintem meg kellene hagyni, mert egyébként megnyitjuk annak a lehetőségét, hogy bármit meg lehet tenni. Ha az európai befektető számára lehetővé tesszük azt, hogy a passzív forgalomba hozatallal mondjuk az Egyesült Államokban kezeljen táj, a Cayman szigeteken található alapokat, akkor nem igazán szabályoztuk a saját európai piacainkat. Van még más is, de azt hiszem már eleget beszéltem. Köszönöm. Uh, thank you very much. Uh, Köszönöm, Syed. Gondolom, hogy akar beszélni, ugye? Igen, igen, természetesen elnök asszony. És én magam is, eh, hát nem gratulálok, odáig addig nem megyek el, de legalábbis méltányolom azt a munkát, amit eh, Jean-Paul eddig elvégzett. Eh, és különös tekintettel arra, hogy milyen kevés ideje volt. Alapvetően ugye kompromisszumokra, a kompromisszumokat akart előállítani az 1600 nem tudom hány módosító alapján nagy tudás tudású ember. Én is szeretnék valaha képes lenni arra, hogy ilyen rövid idő alatt megemészek 1600 nem tudom mennyi módosító indítványt. E, nos, engem különösen e, a hétfői e, árnyékelőadói összeülésen, találkozón az lepett meg, és annak örültem, hogy mennyire méltányoljuk egymásnak az álláspontját. Ugye van két szélsőséges álláspont, és azok között kell valamit megtalálni. Az egyik az az, hogy csináljuk ugyanazt, mint amit Amerika vagy Szingapúr, regisztrálás, disclosure, kockázat, rendszerkockázatok vizsgálata. Én magam is azt gondoltam egyébként, hogy ez a kiindulás kiindulási eh, pontunk. Mindenki változtatott egy kicsit az álláspontján. A másik eh, extrém az az, hogy tiltsunk be minden nem EU, eh, nem EU alapot, pusztítsuk el a Kajmán-szigetek gazdaságát, és tegyünk oda a nyugdíjpénztáraknak. Nos, az azt tudni kell ugye, hogy a nyugdíjalapok nagyon sokat fektetnek be eh, hedge fundokba. És hát eh, ezzel tudják elérni, hogy megfelelő jövedelmet termeljenek. Eh, azért lássuk a különbséget a lakossági kliens és az intézményes befektető között. Ugye a MIFID-ben is van lakosságvédő intézkedés. A Kajmán szigetekről valaki azt mondta, eh, hogy ez a kis sziget a nagy elefánt a szobába, eh, és hogy a Kajmán szigetek azok maga a kockázat. Eh, egyébként a Kajmán-szigeteknek a pénzügyi szabályozottságát megirigyelhetné néhány európai ország. És azért van egy kis különbség a tax haven meg a tax neutrality között is. Hogyha pedig az ekvivalenciát nézzük, akkor azt gondoljuk, hogy azt gondolom, hogy ez a szabályozás túl sok hatalmat ad az Európai Bizottságnak. Gondolom, hogy itt prudenciális szabályozást akar majd a bizottság, az amerikaiak pedig nem akarnak, ők a bankokra és a prime brokerekre akarnak koncentrálni, de lehet, hogy a bizottság majd fel tud világosítani. E, el, értem azt is, hogy egy EU brandet akarnak az alapoknak. Ugye ugyanúgy, hogy az UCIC-ra büszkék vagyunk, nem, aztán mégse sikerült vele mindent elérni, amit akartunk. És végezetül pedig azt remélem, hogy ha van egy olyan alapkezelő, aki nem felel meg az ekvivalencia kritériumnak, hogyha vannak nemzeti eh, private placement eh, szkímek, akkor ennek továbbra is biztosítsunk lehetőséget, hogy ez tevékenykedjen, a nemzeti hatóság pedig az ESMA-nak tegyen e, jelentést. Miért akarjuk a nyugdíjalapok e, jövedelmét protekcionizmusból e, csökkenteni? És miért akarunk diszkriminálni egy kis karibi szigetországot? Ezeket kell tehát megvizsgálnom. Egyébként Wolfal egyetértek a, a hatókörben, a hatályban, a hatály kérdésében. E, közelebb áll hozzám, mint a Roberi. E, néhány dologra még kitérnék, a short selling, szerintem a short sellingre horizontálisan kell foglalkozni. E, meg kell értenünk, hogy többféle short selling létezik, talán itt a kollégák ezt tudják, de horizontálisan kell megközelíteni mindezt a leverage -a, a tőkeáttétellel kapcsolatos raportőri eh, álláspontot is érteni vélem. Eh, eh, esetről esetre, osztályról osztályra kell ezt megvizsgálni, a kompetens hatóságokra hagyni a dolgot, de azokat segítse az ESMA, és azt gondolom, hogy ez támogatásra lehet méltó ez az álláspont. A díjazással kapcsolatos nem, nem azt mondom, hogy felejt, fejezd be, hanem nagyon gyorsan beszélsz, és a tolmácsok nem győzik, ami valóban így így van. Én tényleg csak sietni akartam, elnök azt, hogy adjon még 5 percet, és akkor legalább 5 perc. Na. Tehát az utolsó a díjazás, a javadalmazás kérdése. Nos, mi a differenciálást értjük a fundmenedzserek és a bankárok között. Természetesen aggódunk amiatt, hogy a bankárok még a rossz teljesítményért is kapnak hatalmas pénzeket. Értjük, hogy a, betét, a letétkezelők vonatkozásában, vagy az alapkezelők vonatkozásában más a javadalmazási render és, rendszer, és ezt a raportőr is felfogja. Azt gondolom, hogy megvan tehát a két extrém pozíció, és ezek között remélhetőleg Gomes, Gozes úr segítségével megtaláljuk a kompromisszumot. Köszönjük, akkor továbbra is árnyék előadók jönnek, Klutúr jön. Jürgen. Ja, danke. Köszönöm szépen. Hát, nem irigylem jean -Paul-t. Már néhányan mondták ezt előttem, de azért legalább köszönet kijárna neki, és én is szeretném megköszönni neki a munkáját. Van néhány dolog, amit szeretnék megemlíteni. A módosító indítványok között volt több is, ami azt javasolta, az alapokról magukról legyen szó, ne csak az alternatív befektetési alapokról. Te mit gondolsz erről? Te mit gondolsz erről, Wolf? Még egy kérdés? A kis alapok kérdése. Ma, és az előbb is felmerült ennek a kérdése, fölmerül a kérdés, hogy van-e értelme bevenni őket. Örülök, hogy felmerült ez a téma. Nemzeti szinten kell őket szabályozni. Ez józan érvnek tűnik, de akkor megkérdezhetjük, hogyha még további szabályzás születik nemzeti szinten, ez megduplázása az uniós szabályzásoknak. Erre semmi szükség. Ez lenne a második kérdésem. Ez mindenképpen, akárhogy nézem, ez megduplázása a jogszabályoknak. Aztán. Már egyszer felvetettem, hogy a GUE azt kéri, hogy tiltsuk be a hedge fundokat és a private equity-t. Nyilván ezt a többség nem támogatja, hát ezt én is tudom, így aztán a tőke áttételnek nagyon nagy szerepe van. Klinc úr, egyetértek önnel. A bankok itt nagy szerepet játszanak. Németországban vannak olyan emberek, akik ezt napi szinten felvették a médiában, és itt valószínűleg jobban el kell különítenünk a bankokat és az alapokat hogy a befektetési bankokat és a kereskedelmi bankokat is különítsük el. De hát, hogy hogy, arra különböző javaslatok vannak. Ha ez lehetséges lenne, én ezt szívesen látnám a dokumentumban, valamilyen szabályzat formájában, hogy legalább utaljunk erre. Minden esetre én ezt nagyon érdekes javaslatnak tartom. A nyugdíjasok védelme. A válság során az amerikai tapasztalat azt mutatta, hogy a nyugdíjalapok se perc alatt szétporlathatnak, és az emberek kezében nem marad semmi pénz, ezt meg kell akadályoznunk. Nem lehet az, hogy vannak emberek, akik egész életükben dolgoztak, és aztán egyszer csak az, amit reméltek, amire alapozni akartak, egyszer csak puff, eltűnik. Ezen kívül szeretném hangsúlyozni, hogy a szociális igazságosságot figyelembe kell venni, ezt nem szabad megsértenünk. Ezen kívül van néhány módosító indítvány, ezt hagyd mondjam el, amelyeknek az a célja, hogy az alapok, eh, ha bizonyos részvényeket átvesznek, akkor információs kötelezettséggel bírjanak a az alkalmazottak felé. Ez jó, tudom, hogy nem központi kérdés, de azért szakszervezeti szempontból nagyon fontosnak tartom, hogy erről ne feledkezzünk meg. Hogy az alkalmazottaknak tájékoztatnia kelljen az alkalmazónak, hogyha befektetési alaprésztvényt szerez a cégből. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig a többi hozzászóló, kérem fogják rövidre. Astrid. Astrid. Igen, elnök asszony. Azért megpróbálok néhány szót szólni a tanácsról, illetve arról a helyzetről, amelyben majd találjuk magunkat, Hát persze lehet aggódni a jelentés miatt, ami túl sok jóval nem kecsegtet, és gondolni azt, hogy a tanács nem fog tudni majd a hosszú és nehéz tárgyalások végén semmiféle megállapodásra jutni, és az ember gondolhatja azt, hogy a parlamentnek nem kéne túl magasra helyezni a lécet, mert végül is, hogyha nincs megállapodás, nagyon elhúzódik minden. De hát szerencsére az előadónk azt mondja, hogy a tanács nem fog tudni kielégítő megállapodásra jutni, mert érdekei szennyezik a tárgyalásokat, és ezért a parlament rendkívül fontossá válik, ugyanis úgy tűnik számomra, hogy csak mi tudunk elfogadható időn belül kielégítő és koherens megoldásra jutni. Úgy gondolom, hogy szakbizottságunk is sokat nyerne, ha olyan megoldások születnének, olyan kompromisszumok, amelyek ebbe az irányba mutatnak. Na most, ami egy konkrét kompromisszumot illeti, az első tárgyalások tükrében néhány rövid megjegyzést szeretnék tenni, a hatáját illetően. Én elégedett vagyok, amiatt, hogy nem akarjuk feldarabolni a piacot. Én a GUE-val értek egyet ebből a szempontból, mert nem lehet azokat az alapokat kizárni a szabályozásból, amelyek csak nemzeti szinten ö, kerülnek forgalomba. Minden terv nemzeti, ö, nemzeteken átnyúló, ugyanolyan kosárba kell, hogy kerüljön. Na most, ami a küszöböket illeti, Göbbels honfitársamot hallgatva, inkább az ő vonalát követném, az arányosság elve nagyon jó. A küszöb hiánya számomra logikusnak tűnik. Minden alapot ellenőrizni kell, de ennek arányosnak kell lennie. Tehát úgy gondolom, hogy miután meghallgattam az előadót, biztos vagyok benne, hogy elfogadható megoldásra fogunk jutni. Na most, ami az alternatív alapokat illeti és a harmadik országokat. Hát, úgy gondolom, hogy ez a probléma még nem igazán mindenki megélegedésére lett rendezve. Ami az ekvivalenciát illeti, nagyon vigyáznunk kell a játékszabályokra, amelyeket meg akarunk állapítani. Megnyugtatnak bizonyos hallottak ebben a témában, a múlt héten találkoztam olyan lobistákkal, akik a Kájván szigetekről jöttek, és elmondták, hogy az ő normáik az egyik legszigorúbbak közé tartoztak. Lehet, hogy ez igaz. Az európai szabályozókat viszont tiszteletbe kell tartani, de ezt előre ismerni kell azokat az európai normákat, amelyeket elvárunk tőlük. Tehát pontosan meg kell fogalmaznunk a szabályokat, Jean-Paul ön is említette, és nem szabad várnunk mielőtt határozunk az ekvivalenciáról, avagy sem. Ez nagyon fontos, mert a harmadik országoknak előre kell tudniuk azt, hogy pontosan mit is várunk el tőlük. Egy utolsó gondolatot engedjenek meg. A nemzeti ö, magánbefektetésekről, még akkor is, hogyha kicsit más a terminológia számomra. Azt gondolom, hogy itt is azért megtaláljuk majd az elfogadható megoldást. De úgy gondolom, hogy az ekvivalencia rendszernek nem sok esélye van a tanács szintén elfogadásra, akár csak az európai útlevél problematikájának. Ott kicsit komplikáltabb a helyzet, ott még világos választ várok. Ami pedig a kezelőket illeti, Azt hiszem már említettem, hogy a felelősségi köröket pontosabban meg kell határozni, de vigyázat, ne menjünk túl messzire, mert nem lenne hatékony az alapkezelők, hát, olyan felelősséggel felruházni, ami nem tartozik hatáskörükbe. Azt hiszem, hogy ugyanazon a hullámhosszon vagyunk, és az általam ismert kompromisszumok alapján úgy gondolom, hogy újra körbe kéne járni ezt a kérdést, hogy a biztonság, az operabilitás biztosítva legyen az új rendszerekben is. De azt el kell mondanom, hogy rendkívül elégedett vagyok a dolgok jelenlegi állásával. Köszönöm Jean-Paul a munkáját, nem akarom túlságosan dicsérni, nem akarok túlságosan gratulálni sem, mert lehet, hogy félreértenék. Köszönöm szépen. Köszönöm. Még szót kértek a következők. Uh, there's Peter Skinner, Gunnar Hockmark, Ola Schmidt, Ola Ludvigsen, uh, Annika Jury, Udo Bullman, Corinne Wortman Cool, myself, the Commission if they're extreme. Én magam a bizottság, ha szerencséjük van, és a jelentéstevő ismét. Péter, tiéd a szót. Köszönöm szépen. Még egyszer köszönet jean -Paulnak. Sok sikert, különösen a hatáskört illetően szerintem minden alap ide tartozik. Nem szabad a méret alapján megkülönböztetni. Igenis, hogy számít a méret, ebben az esetben a bankoknál is ezt mondtuk, teljesen igazad van. Az arányosság. Ez is alapvető fontosságú. Egyetértek veled. Találkoztam néhány francia biztosító társasággal, és tudom, hogy nagyon fontos ez. Nagyon fontos, hogy a műveletek úgy reagáljanak, ahogy azt te ismertetted tehát szerintem ez alapvető kérdés, én támogatni foglak. Ami a harmadik országban való letéteket illeti. És a short sellinget. Szeretnék mondani ilyen dolgot, amiről már szó volt. Tegnap este találkoztam egy napelemgyártóval, aki Carlisle-ból származik, Angliából, átment az USA-ba, 500 millió dollárnyit ruházott a fotovoltaikus elemekbe, 500 milliót, 500 milliót. Na jó, nem volt ez olyan könnyű dolog, de azért engem ez lenyűgözött. És akkor én azt mondtam, de hát Európa, különösen Németország a vezető ezen a területen és ő viszont Amerikában ruház be. Azért, mert könnyen hozzájut a tőkéhez. Úgyhogy az a jövőn kulcsa, hogy a tőkéhez hoz lehet hozzájutni, hogy lehet mozgósítani, hogy lehet eljuttatni az emberekhez. Könnyű felhasználni azt. Ha nem teszünk valamit, akkor legyőznek minket. Úgyhogy itt egy egyensúlyra van szükség. Nem a kapitalizmusról magáról van szó. Én úgy mondom azt, hogy szocialista vagyok, hogy részt vegyünk a piacon. Én tudom, hogy gyakorlatias ember vagy, azért mondom neked, de el kell, hogy mondjam, hogy ami a harmadik országokat illeti, hogy képesek-e arra, hogy részt vegyenek ebben, Engem kicsit aggaszt ez a három-öt éves határidő, az ekvivalencia. Nem azt mondjuk, hogy bizonyos termékeket vagy bizonyos menedzsereket kitiltunk, mert tudjuk, hogy mit akarunk a piacunkon, hanem várjuk, hogy mik az eredmények a piacon. Strauss Kahn mondta, globális szereplővé kell válnunk. Nem csak az európai normákról van szó. Legyünk óvatosak, ha úgy gondolod, hogy együtt kell haladnunk előre, akkor a normák hogyan védik a befektetőket, hogyan monitorozzuk őket. Kiegyensúlyozottnak kell lennünk az ekvivalenciát illetve Én attól tartok, hogy a professzionális befektetőket kiutasítjuk, Úgyhogy búcsúzzanak el az 500 milliós beruházástól a napelemek területén, mert nem marad Európában. A luxemburgi bankok társulásánál jártam tegnap, és jó volt hallani az ő érveiket. Én még mindig föl vagyok egy kicsi háborodva, hiszen a befektetők 1,6 milliárd eurónyit vesztettek, miközben a letétesek és a bankosok jól kijöttek egymással. Szabályzási folyamatra szükség van, de ennek ellenére, hogy voltak best practice példák, ők mégiscsak megtették ezt a veszteséget. Tehát el kell különítenünk az alapkezelőket a letétesektől. Ez, ez a kulcsa mindennek. Jean-Paul, sajnálom, hogy erről nem szóltál. Tudom, hogy te határozott vagy, és a beruházókat véded, és mi, azon, mi van azokkal, akik a Madoffban vesztettek, azokkal a francia beruházókkal? Jó, lesznek majd kompromisszumok a részemről, ha ezt felkarolod, ami a short sellinget illeti. Egyetértek. Ez egy horizontális kérdés. Engem agaszt a definíció bármilyen abúzív vagy manipulatív tranzakció, stb. stb. Hát, hogyha ilyen, akkor a market abuse direktívába tartozik. Hogyha ezt felkarolnád ezt a javaslatot, örülnék neki. Köszönöm. Gunnar. Thank you very much. Uh, Köszönöm szépen. Két dologból kellene kiindulnunk, illetve lehet kiindulnunk. Az egyik az nyilván, hogy Jean-Paulnak hálása kell, hogy legyünk mindannyian. Megnézem ezeket a, az bocsánat, a módosítókat. Minél többet nézem őket, annál biztosabb vagyok benne, hogy, hogy hamarosan kiár önnek a Nobel-díj, hogyha tudja ezt az egészet kezelni, fantasztikus munkát végez. A második kiindulási pont az az, az hogy amit itt teszünk, az pozitívan járuljon hozzá az európai pénzügyi piacokhoz, és konzisztens a 2020-as célkitűzésekkel. Mert amikor hallgatom ezt a vitát, akkor az alternatív eh, befektetési alapokról, akkor eh, ugye azok úgy jelennek meg, hogy ezek, ezek ellenséges dolgok, ezeket valamilyen módon kontrollálni kell, mert hogy ezek ellene hatnak a, a, a munkahelyteremtésnek. De itt pedig egy egyensúlyt kell valójában elérnünk. Ami pedig a hatályt illeti, nos, eh, az ipari holding vállalatokról írtak itt, és ezt én megértem, de ezt esetleg egy preambulum bekezdésbe kellene tisztázni, hogy olyan cégekről van szó, amelyek ipari befektetések, olyan cégek, amelyek ipari befektetésekkel foglalkoznak, nem tartoznak a hatája alá ennek az irányelvnek. Ami a harmadik országot illeti, ott a raportőr kijelentette, hogy tovább dolgozik majd a kompromisszumokon, és bármi is lesz ezzel, egy közös nevezőnek kell léteznie, itt nem arról van szó, hogy elvárjuk Amerikától vagy Ázsiától, hogy kövesse az európai szabályokat, hanem közös nevezőt kell találni e, adó megosztás egyéb ügyekben. Mert akármit is gondolunk a világról, a pénzügyi piacok nagy része Európán kívül van, és semmi hasznunk nem származik abból, hogyha kizárjuk magunkat abból, ami egyébként a nyugdíjasainknak és a befektetőinknek fontos. Tehát jó harmadik országbeli rendelkezésre van szükség, e, és a e, tanácson belüli e, vitát látva én azt mondom, hogy mi hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy maradjunk nyitottak. Visszatérve a küszöbökre is, illetve a proporcián, a arányosságra, a kompromisszumos javaslat a kettőt egyensúlyozza. Ugye hogyan alkalmazzuk a, az arányosságot. Ami pedig a értékeket illeti, ott arra a küszöbre kell koncentrálni, ahol már a rendszerkockázati elem megjelenik. Erről persze még beszélhetünk az elkövetkezendő hetekben. Köszönöm. Oops, thank you. Köszönöm szépen. Ole Schmidt. Köszönöm szépen, elnök asszony. A Nobel-díjat illetően nem vagyok benne biztos, de talán megszavazhatnának az év képviselőjének. Szeretnék gratulálni neked. Nagyon jól végzed a munkádat. Pont ez lenne a lényeg a képviselőségnek, hogy kompromisszumokat érjünk el, és ezt alázatosan és udvariasan. Néhány embert megnyerünk, néhányat elvesztünk. Majdnem brilliáns vagy. strauss Kán úr mondta, ne csak a szabályokra fókuszáljunk, hanem a felügyeletre. Ez a legfontosabb. Néhányan úgy hiszik, hogy bármit szabályozni lehet. Szerintem nem. Egyetértek abban, hogy legyen egy szabályzat, ami kiegyensúlyozott egy szabályzás, de bárnyi biztos mindent szabályozni akar, de ma azt mondta, emlékezzenek rá, nem a hedge fundok okozták a válságot. Nem tudom, Robert, mit mondtál? Persze, jó, vitázhatunk. De Néhányan úgy gondolják, hogy a biztos bármit szabályoz, de ma reggel mást mondott a beszédében. Rövid megjegyzéseim lennének. Harmadik országok kérdése alapvető fontosságú. Én úgy gondolom, hogy a decemberi kompromisszum a svéd elnökség részéről egész jó volt. De értem, hogy ennek már vége, és el tudom fogadni Wolf érveit. A motosintó indítvány visszautasítása. Nem ő adta be, Wolf és én. De jó, erről megfeledkezett, én meg túl alázatos vagyok ahhoz, hogy ellent mondjak. A másik kérdés a short selling. Ma reggel kitűnő volt. Strauss Kahn úr és Mário Draghi mondták, nézd meg Görögországot, nézd meg ezt meg azt, és azt mondták, érvelnünk kell, de józanul. A következmények sokfélék. És persze, hogy horizontális kell, hogy legyen a megközelítés. Short selling nálunk is van, és az országom azért elég jól halad és elég jó, jól tartottuk magunkat a viharos napokon is, és ezt egyedül értük el. Horizontál, és kell, hogy legyen. Egy hozzáértőként 99-ben kezdtem ebben a szakbizottságban. Elég sok tapasztalatot gyűjtöttünk. Valamikor a szakbizottságban volt egy olyan idő, mikor azt gondoltuk, hogy a pénzügyi szektor értékes rész az európai piacnak. Most nem vagyunk értékes része? Hát ö, szerintem én bízom önben, Jean Paul. Ola Ludvigsen. Ludvigsen úr? Ja. Jaha. Tack för ordet. Låt mig börja på att på... Köszönöm szépen. Hogy kezdjem azzal, hogy elmondjam, hogy a tanács felkarolta ezt a kérdést. A parlamentnek és a szakbizottságnak egyedülálló lehetősége van arra, hogy útmutató szerepet játszon. Ha kompromisszumot tudunk kötni, akkor ez jó megoldás lesz. Nem csak azért, mert akkor alternatív befektetési alapokat illetően jó megoldásokat találunk, de azért is, mert azt gondolom, hogy a kompromisszumok, amiket a raportőr javasolt, bizonyos értelemben nagyon pozitívak a harmadik országokat illetően. Szerintem nem sokára ez egy elfogadható kompromisszum lesz. A több éves átmeneti időszak jónak tartom, az útlevél a harmadik országbeli alapoknak, hogy hozzájussanak az európai piachoz, jó ötlet, de melyik harmadik országoknak ezt valahogy definiálnunk kellene? Ezen kívül rugalmasan kellene értékelnünk a kritériumokat. Szerintem jó lenne, ha nem húznánk falat magunk és a külvilág közé, ne legyünk egy Európa erődítmény. Kicsit utánozzuk a magyar rendszert, az amerikai rendszert, szerintem ez jó lenne számunkra. A private equity fundokat illetően is szerintem egyre közelebb kerül a jó megoldás. Egy nagyon fontos dolog lenne, hogy az alkalmazottak a felvásárolt vállalatokban teljes mértékben lehetőséget kapjanak a tájékoztatásra. ha tulajdonos váltás következik be. Szerintem ezt figyelembe kellene vennünk. Tehát a felügyelet kérdése. Ez a tájékoztatási követelményeket szigorúbbá kell, hogy tegye. Összefoglalva, szerintem egy jó megoldás felé haladunk. Mindenki tudja, hogy a tőkéhez való hozzáférés nagyon fontos, és alapvető szerepet játszott. Játszik. Köszönöm. Enikő. Thank you, Madam Chair. Um, én is nagyon szeretném megköszönni Eh, a raportőrnek, Gozes úrnak a fantasztikus munkáját, és én a küszöbérték visszahozatalának szeretnék örülni elsősorban. Ugye a bizottság eredeti tervezetében ez szerepelt, és utána úgy látom, hogy most a kompromisszumok eredményeként visszakerülnének a küszöbértékek. És hagy próbálják meg érvenni mert talán több ér volt a küszöbérték eltörlése mellett a mostani vitában én <clears throat> ugye két aspektusra szeretném fölhvni a figyelmet az egyik hogy ugye a regulációs arbitrázs hogyha nincsen ilyen küszöbérték hanem minden alapot ugyanúgy szabályozni kvánunk akkor már a közepes méretű alapok kezelői is inkább harmadik országokban telepednének le a megnövekedett adminisztrációs terhek következtében és akkor ezeknek az alapoknak a termékei azok pedig visszaszivárognának ugyanúgy az európai piacra csak a passzv marketing révén. mi pedig ugye elkötelezettek vagyunk amellett és ez a mai vitában is azért a korábbi napirendi pontoknál elhangzott hogy segteni szeretnénk a kisebb szereplőit a gazdaságnak és nem akarjuk az, a különböző bürokratikus terheket növelni. a másik aspektus az pedig az lenne hogy ha lemondunk ezekről az alapokról és ők elhagyják az európai unió területét akkor az maguknak a költségvetéseknek is jelentős bevételkieséssel járna és azt gondolom hogy ezt a jelen pillanatban semmiképpen nem engedhetjük meg. köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Udo. Hát sokat mondtak, sokat hallottunk, nem tudom, hogy a tanács kedvezni akart a Jean Paulnak, mm, de facto megtette, nem tudom, mi volt a motivációjuk, úgyhogy Jean Paul és mi, a szakbizottság, erősek lettünk újra, és átvettük a vezető szerepet a jogalkotásban. Minden kollégának, akik óvatosan közelítették meg ezt a témát, szeretném üzenni. Igen, Ole Schmidt is mondta ma reggel, hogy nem a hedge fundok okozták a válságot, de azért ne kisebbítsük a szerepüket. Én úgy tartom őket számon, mint egy katalizátort, akik egyre nagyobbá tették a lángokat, és Bizonyos helyzetekben, ahol az ellenőrzésünk alól kikerül a helyzet, a katalizátor dönt, hogy hová jutunk. Így pontosan olyan szerep jut nekik, hogy ők döntik el a helyzetet. Úgyhogy általában véve én azt gondolom, hogy igen, kedves kollégák, kell szabályokat alkotnunk, ne legyenek ilyen visszahúzódók, ne szégyeljék magukat emiatt, erre választottak meg minket. Tegyük a dolgunkat. Úgyhogy Jean-Paul, Jean-Paul megtette, nagyon fontos lépéseket tett, ami engem illet személy szerint, szeretném elmondani. hogy a harmadik országok helyzetét figyelemmel követném mint például az adóegyezményeket. Ezt mindig is nagyon fontosnak tartottuk, az adóegyezményeket a harmadik országokkal, mert gyakran becsapják az embert. Nem úgy gondolom, mint Wolf, szerintem a tőke áttételi határoknál szigorítanunk kell, nem kell fellazítanunk, sőt, én azt gondolom, hogy nagyon fontos téma ez. Szerintem nem önszabályozással működik a dolog. Az autópályán se azt mondják, hogy döntsön, lassít-e. Ugyan ilyen itt is a helyzet, a jogalkotás területén is vegyük ezt figyelembe a hedge fund és a private equity illetően Szerintem az úgynevezett asset strippinggel foglalkoznunk kellene. Klute kolléga már ezt hangsúlyozta, és el kell, hogy mondjuk, hogy szigorú tanunk kell a tőkeáttételt. Tehát én ezt a jövőben mindenképpen kívánatosnak tartom, figyelembe kell vennünk a kompromisszumok során. Ma reggel elhangzott, az is, hogy az alapok bonyolítják le a kockázatos, rövidtávú tranzakciókat. Így aztán a fedezet nélküli úgynevezett üres eladásokért is gyakran ők a felelősek. Így aztán én igenis úgy gondolom, hogy vállalnunk kell a felelősséget, és szabályoznunk kell. Köszönöm. Uh, Fortman Cole asszony. Köszönöm szépen. Fura helyzet állt elő, hála a közelgő választásoknak, az Európai Parlament Jean-Paul Gózes vezetésével felmenő ágba került, úgyhogy szerintem kiváló alkalom ez, amit meg kell ragadni, áprilisban kell szavaznunk, ez azt jelenti, hogy fel kell gyorsulnunk. De úgy gondolom, hogy a jelenlegi helyzetből kiindulva szerintem ennek megvan a realitása. Kiváló lehetőség ez. Szeretnék köszönetet mondani Jean-Paulnak ezért a kiváló munkáért, és néhány témához szeretnék hozzászólni, azért, hogy további útmutatást adhassak a kompromisszumok végleges kialakításához. Ami a hatályt illeti, Szerintem jó irányban haladunk. Bár világosabban kell a részleteket megfogalmazni, hogy mi van benne, mi nincs benne. Ezen még van javítani valónk, és persze vannak területek, ahol az arányosság is fontos. Ahol szintén van még tennivalónk. Például az átláthatósági ö, irányelv nagyon fontos, a 30-as cikkre gondolok itt a vállalatok számára. Aztán ott van a harmadik ország kérdése. Tényleg nagyon fontos, még, még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy a hivatásos befektetők számára a nyugdíj alapok számára lehetővé tegyük, hogy a harmadik országban található alternatív alapokba fektethessenek. Ugyanis mindenféle korlátozás, főleg amikor a magán befektetési alapokról van szó, szükségtelen, mert rendszeres kockázatot nem jelentenek. Úgyhogy tovább kell lépnünk. Ami az értékelést illeti, tökéletesen egyetértek azzal az irányvonalal, amit képviselsz a kompromisszumokban. Ami a tőkeáttételi hatást illeti, az irány jó, bár talán több rugalmasságra van szükség, hogy felmérjük a kockázatokat. Ezért szeretném felhívni a figyelmedet a tanácsi javaslatra, ahol a nemzeti felügyeletek kulcs szerepet kapnak, ahol is a maximális tőkeáltételi hatás korlátozásának feladatát kapják. Főleg a kockázati profil esetében bizonyos alapoknál. Úgyhogy javasolnám neked ezt a tanácsi javaslatot. Ami a letétkezelőket illeti. kompromisszumaidban pénzintézeteket, beruházási cégeket javasolsz letétkezelőknek. De vannak más letétkezelők is, például Hollandiában van egy jogi személyiség, amely majdnem hasonló hozzájuk. Úgyhogy vigyázzunk el, hogy hogy kizárjuk ezeket ebből a lehetőségből. Szeretném, hogyha ezt is figyelembe vennéd. Nos, Pillanatnyilag ennyit szerettem volna elmondani. Sok sikert kívánok neked, és várom a további együttműködést, illetve az áprilisi sikeres szavazást. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm. Végezetül én jövök a parlament részéről. Azt hiszem, már szinte minden elhangzott. Én mindig is úgy gondoltam, hogy a szándék az volt, hogy többet tegyünk annál, hogy azon kérdésekkel foglalkozunk, amelyek rendszeres kockázatot jelentenek. Mindig is ez volt a szándék. Úgyhogy engem nem érint az, hogy a hatály kibővült ehhez képest. Én úgy gondolom, hogy mindig is ez volt a szándékunk a jelentéssel az elmúlt mandátum során is. A harmadik országok vonatkozásában gondolom, még mindig egy kicsit jobb elbánást szeretnék, az alap, az alapkezelő vonatkozásában, mert itt bizony, van bizonyos felügyelet és ismeret azzal kapcsolatban, hogy mi történik, legalábbis az EU-n belül. Különösen aggasztana az, hogyha egy EU-s alapkezelő esetében leállna a befektetés olyan alapok esetében, amelyekkel érdemes lenne befektetni. Úgy gondolom, hogy az első eszmecsere során említettem már ezt, hogy mi a helyzet a fejletlen vagy a fejlődő országok esetében, ahol semmiféle ekvivalenciát nem találunk, de elképzelhető, hogy bizonyos befektetési lehetőségek viszont vannak. Úgyhogy aggaszt az a lehetőség, hogy bezárjuk ezt az ajtót. És az EU befektetők vezetője, vagy befektetési kezelője, illetve annak felügyelője nem biztos, hogy látja a harmadik országos befektetések lehetőségeit mélységeiben. Szeretném, ha ezt figyelembe vennénk. Nyilván vannak érvek ez ellen is, Ami a betétkezelő felelősségi körét illeti, ott van a force majeure esete, mert nem föltétlenül tudunk mindent egyetemesen alkalmazni az EU-n belül. Úgy gondolom, hogy itt most minden egy bizonyos állás, foglalás irányába akar minket terelni. Nem föltétlenül minden tartozik a, a felelősségi körükbe. Azt gondolom, hogy erre szeretnénk utalni. De megfelelően kell fogalmaznunk, és csak figyeljünk erre. Tetszett az elképzelés, hogy át lehet ruházni a feladatot de szerintem nem lehetne ezt állandóan átadni, átadni, átadni mindenféle ilyen láncreakció formájában, hogy aztán az ember már ne tudja követni, hogy ki is van a végén, úgyhogy bizonyos szigorú szerződéses ellenőrzés szükség van, emellett tenném le a voksomat, ha a megfelelő megfogalmazást megtaláljuk. Ami a tőke áttételi hatást illeti, Ódó azt mondja, hogy ez nem önszabályozás kérdése, amivel egyetértek. Itt most a felügyeleti ö, fellépésről beszélünk, és szerintem van itt lehetőség mind az EU, mind pedig a nemzeti hatóságok számára. Úgy gondolom, hogy EU szinten ez az új hatóság, felügyeleti hatóság fogalmazhatná meg az iránymutatásokat a nemzeti felügyeletek számára, hogy hogyan járjanak el az, hogy nyilván nem önszabályozásról van szó, de mivel annyira más és más az egyes országok rendszere, nagyon nehéz egyetlen egy képletet kialakítani mindegyikre. Valószínűleg mindkettőnek megvan a saját szerepe. Hát ennyit szeretnék most elmondani, hiszen a legtöbb gondolat már elhangzott. Egyetértek nagyon sokat haladtunk előre, és hát mindketten már foglalkoztunk ezzel a témával a fizetési irányelvek vonatkozásában, irányelv vonatkozásában, amikor hamarabb született döntés a parlamentnél, és mint a tanácsnál. Nagyon remélem, hogy így járunk el most is. Három vagy négy percünk van. Jean-Paul, a bizottságot meghallgassuk, vagy inkább te szeretnél szólni. Csak szeretnék köszönetet mondani a hozzászólóknak, köszönöm a dicséretet, de hát majd a végén ö, ne higgyünk előre a ledve bőrére. Az ülés előtt, amit átadtam az árnyékjelentés készítőknek, az egy olyan dokumentum, ami már nagyjából tartalmazza az elhangzottakat, de folytatjuk a munkát, ahogy az elnök asszony is említette, a parlament előnyben van, úgyhogy sok jó dolgot tehet. Köszönöm. Rendben, köszönöm. Akkor azt hiszem ezzel lezárhatom az ülést. Pontosan.